Bien, puisque Monsieur Olbrich vient de nous rejoindre. Mivel uh, Brick úr most megérkezett, azt javasolnám, hogy kezdjük el most az ötös napi rendi ponttal a stratégiai beruházási terv és a jogi alap, amely a uh, szabályzatunk módosítását vonja maga után. Volt már egy eszmecsere a bizottsággal, a bizottság elnökével, amely közvetlenül érdekelt ezen dossziéban, és abban állapodtunk meg, hogy egyenrangú együttműködést folytatunk majd az ECON szakbizottsággal az eljárási szabályzat 55. cikke alapján, társ jelentéstevő kijelölésével, és Olbricht úr lesz a jelentéstevő. Euh, Elnézést, vannak módosítások, mert Fernandes úr, a koordinátorunk kapja meg ezt a jelentést, ez egy tegnap esti döntés. Elnök, remek. Akkor tehát Fernandes úr a Költségvetési Szakbizottság nevében, és Bulman úr az Ekon Szakbizottság nevében készíti majd ezt az anyagot. Aztán vannak még társ szakbizottságok, az 54. cikk értelmében az ITRE és a TRAN ezek a szakbizottságok, más szakbizottságok is bevonulnak az EMPL és a költségvetés ellenőrzési, mégpedig az 53 plusz cikk alapján, amikor megkezdődik majd az a trialógus, amely rájuk vonatkozik. Aztán létrejött egy koordinációs csoport, hogy biztosítsuk az átláthatóságot és a következetességet a jogalkotási folyamat során, és havonta egyszer ülésezik majd ez a bizottság. Most pedig beszéljünk erről a javaslatról, a kompetenciák kiosztásáról és az együttműködésről. Az elnökök értekezlete még nem hozott döntést. Reméljük, hogy megkapjuk a zöld utat, hogy megkezdjük a munkát. Tegnap aláírtunk egy levelet, amelyet az elnökök értekezlete, a szakbizottsági elnökök értekezlet elnökének szentünk. A azzal mm, a célral, hogy az elnökök értekezlete elírtárja, amely ma délelőtt kerül megrendelkezésre. És talán, hogy ne veszítsünk időt, lesz egy rendkívüli ülés, mégpedig 8-án, február 8-án hétfőn, vagy 9-én? Strasbourgban február 9-én, hogyha mindenki egyetért ezzel, az ECON szakbizottsággal Fernandes úr. Van-e megjegyzése ezzel kapcsolatosan? ezzel a fontos funkcióval kapcsolatosan, amelyet ön majd gyakorol. monsieur le président. elnök úr. Portugálul fogok szólni. Euh, no início de um processo que considero... Egy olyan folyamatnak az elején állunk, amelyet nagyon fontosnak tartunk az Európai Unió szempontjából. ahol megpróbáljuk védelmünkbe venni a növekedést és a foglalkoztatás teremtést, illetve az erre vonatkozó Juncker tervet. Úgy gondolom minden frakció fontosnak tartja azt az elképzelést, azt a célkitűzést, hogy ez a beruházási csomag a magánszférából is vonza a beruházásokat. Nagyon kevés az időnk, sokat kell még ezen dolgozni. Nagyon komoly munka vár ránk. Remélem, hogy a júniusi ülésünkre már megérik ez a döntés, és meg tudjuk hozni ezt a döntést, illetve a tanács is első olvasatban meghozza a határozatát, és ebben az esetben júniusra készen áll az eszköz. De azért vannak még függőben kérdések. Választ kell adnunk bizonyos kérdésekre. A Költségvetési Bizottságnak ebben nagyon fontos szerepe van. Egyértelmű, hogy az 55. szabály alapján kell eljárnunk. A szakbizottság jelentés, jelentősége annyiban áll, hogy az első módosító költségvetés nélkül a Juncker terv elképzelhetetlen volna. Konszenzus kezdte kialakulni ezzel a témával kapcsolatosan ez az elképzelés tehát támogatottságot nyert, a belső piacot is valószínűleg megerősíti majd. El kell indítani ezt a folyamatot, és majd egy következő szakaszban azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a költségvetési fejezetek, amelyeket a garantákra, garanciákra használunk fel, valós alternatívát jelentenek-e. Pontosan értjük azt, hogy a Horizont 2020-as költségvetési sorok és a Connecting Europe költségvetési sorainak használata olyas valami, amit alátámaszthat az a tény, hogy ez a terv ezeknek a céloknak az elérését is segíti, a cf nek és a Horizont 2020-nak a céljait eh, nagyobb reményel valósíthatjuk meg. Hogyha más költségvetési sorokhoz nyúlunk, a tanács az eh, MFF-hez fordulhat, és eh, ez késleltetheti a terv végrehajtását. Üdvözlünk minden építő jellegű javaslatot, és ahogy megkezdjük ezt a munkát, remélem, hogy számíthatok mindenkinek az együttműködésére. Szerintem ez egy közös cél, amelyben mindannyian osztozunk, vagyis hogy a beruházások elindítsák a növekedést és a foglalkoztatás teremtést. Köszönöm, Zaval asszony, talán néhány iránymutatást tudna -e adni az egyes költségvetési módosításról, hiszen ez nagyon közvetlenül kapcsolódik ehhez. Köszönöm szépen. José Manuel és én úgy látszik, hogy hasonlóan gondolkodunk, és hasonló karriert járunk be. Én leszek a beruházási terv felelőse, és a DAB1-nek is a jelentéstevője, úgyhogy sokat kell majd együtt dolgoznunk. Egyértelmű, hogy ez a parlament, amit javaslatként bemutat a költségvetés módosítására nézve, a dab beszélek, ez majd csak azután születhet meg, hogy a parlament költségvetését elfogadtuk, és a finanszírozási módját. Szeretnék rámutatni olyas valamire, amit José Manuel is említett, hogy egy alternatív javaslatban is gondolkodhatunk a költségvetési hozzájárulások tekintetében, hogy ez a tanácsban is többséget szerezzen. A pénzügyi keretek módosításáról feledkezzünk el, mert ennek soha nem lesz többsége vagy hangú támogatottsága a tanácsban ami a kohéziós alapokat illeti az külügyi szolgálat forrásait, ezeket sem, ezekhez sem tudunk hozzányúlni. Ezért más alternatívákban kell gondolkodnunk. Az is elképzelhető, hogy a különböző években az alapnak a forrás teremtése más és más módon folyik majd, mondjuk a konnektív Connecting Europe-ból merítünk 2015-ben, és más megoldással élünk a későbbi években. És lehet, hogy a későbbiekben nem kell majd kitölteni ezt a 8 milliárdos garancia keretet, és lehet, hogy lehetőség lesz ennek a csökkentésére anélkül, hogy az alap minőségét kockáztatnánk. Ezek mind olyan kérdések, amelyekről egyeztetnünk kell, és nem feltétlenül a költségvetés kérdéskörébe tartoznak, vagy nincsen meg a források a költségvetésben, de erről a bizottsággal kell egyeztetni. Köszönöm. Nos, ez a terv egy fontos igénynek felel meg a növekedés és a foglalkoztatás vonatkozásában, és megmutatja, hogy az Európai Unió, valamint a Parlament, a Bizottság és a Tanács döntéseket tud hozni rövid határidőn belül a sűrűségi helyzetekben. Gressle asszony. Nos, itt volt Katainen alelnök úr a szakbizottságban, a plenárison is eszmét cseréltünk vele, számos kérdést felvetettünk neki. Szeretnék meg, szeretném megjegyezni, hogy választ soha nem kaptunk. Szeretném javasolni, hogy egy kérdőívet állítsunk össze. A titkárság el tudja majd ezt küldeni egy nagyon pontos határidőn belül, és reméljük, hogy legalább ezekre a kérdésekre kapunk néhány választ, mert azt hiszem nagyon nehéz lesz jogszabályokat kialakítani, hogyha még az alapkérdéseket sem tisztázzuk. Ez lenne a javaslatom, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Tudatában vagyok a helyzet sürgősségének, és emiatt szeretnék egy rendkívüli írést tartani, mert hétfőn este Strasbourgban kollégáinkkal az Ekon szakbizottságból. Nos, most megadom a szót Tomá asszonynak, akinek majd egyéb ügyei miatt elég gyorsan el kell mennie. Tehát itt meghallgatjuk a több éves kerettel kapcsolatos észrevételeit. Nos, elnök úr, köszönöm, és elnézést kérek ezért a változásért. Nos, ami a felülvizsgálatot illeti, nagyon gyorsan mondok egy-két dolgot, hiszen Albrecht úr társ ami velem együtt majd kiegészíti. Van itt egy késedelem a több éves pénzügyi keret késői megszavazása okán az európai programok végrehajtásában, valamennyi megosztott irányítású alap esetében, ahol operatív programokra van szükség, december 30-ig kellett volna ezeket validálni a bizottság által, és nagyon messze vagyunk ettől a validációtól, mivel 13 százalékot átvittek 2015-re, és 47 százaléknál problémák vannak, tehát ezen programok 47 a amelyeket alá, jóvá kellett volna hagyni december 31-ig, nos, ezeket el kell halasztani, ezeknél a kifizetéseket a következő évre. Tehát a több éves pénzügyi keret esetében itt van a 19-es cikk, amely lehetővé teszi ezt az intézkedést. Néhány példával élnék, hogy megmutassam, hogy milyen nagy jelentőségű ez a probléma. 95%-át a programoknak csekköztársaságban érinti ez a probléma, 53,9%-át a brit programoknak, és 66,5%-át az olasz programoknak érinti a problémát, csak egy pár példa, amely megmutatja a helyzet súlyosságát. Nos, ez a felülvizsgálat azért történik, hogy elkerüljük ezen források elveszítését, amelyeket fel lehetne használni. Ez tehát az én érzésem, én elemzésem, hogy itt ez a felülvizsgálat pusztán technikai jellegű. A több éves pénzügyi keretben. Ezért úgy érzem, hogy nem kell késleltetnünk és komplikálnunk itt a dolgokat a parlament nézőpontjából, és a lehető leggyorsabban kell haladnunk, hogy ezeket a kérdéseket megoldják. Nos, ezen felülvizsgálat révén a több éves pénzügyi keretben újra felvetődik a kifizetések kérdése, mert a kifizetés előirányzatokat átvitték a következő periódusra, és ezek felhalmozódhatnak akár 2017-re vagy 2018-ra, és ez itt egy alkalom számunkra a parlament számára, hogy anélkül, hogy késleltetnénk az előirányzatok átvitelét. Ez tehát egy alkalom számunkra, hogy emlékeztessük a bizottságot és a tanácsot arra, hogy egyrésztről van egy ütemtervünk a kifizetések problémáit illetően, és itt van a több éves pénzügyi keret felülvizsgálata is. A néppárti kollégák azt mondták, hogy egy félidős felülvizsgálatra van szükség, mások a választások utáni felülvizsgálatról beszélnek. Nos, a felülvizsgálatot mindenképpen meg kell ejteni, és azt hiszem, elnök úr, hogy ez egy alkalom arra, hogy itt a parlament, illetve szakbizottságunk alakítson ki megfelelő körülményeket ezen felülvizsgálathoz. Elnök, köszönöm, Albrecht úr. Uh, uh, <coughs> Tisztelt elnök úr, nem fogom megismételni az elhangzottakat, de először is elmondanám, hogy uh, három típusú program létezik. A bizottság részéről az első program, amelyet elemeztünk és elfogadtunk, tehát nem okoz problémát, ez 2014-től indult, ez az N plusz 3-os szabály értelmében ö, történik, tehát 14, 15, 16, 17-re ezt elfogadtuk. Aztán a második elem, amelyet még nem fogadtunk el hivatalosan, de kész van, ez az átvitel, az úgynevezett carry over, ez átkerült ugye 2015-ös esztendőre, itt is az N plusz 3-as szabály van érte, érvényben, azonban 2015-től 2018-ig. Aztán a harmadik típusú program ö, csoport, amelyeket nem fogadtunk el 2014-ben, és megvan annak a veszélye, hogy ezek a források elvesznek. Tehát az a javaslat, hogy nem a kifizetéseket, hanem a kötelezettségvállalásokat ebből a 2014-es esztendőből tegyük át a 2015-ös esztendőre, itt egy N plusz 2-es szabály érvényesülne, ez a menekültügyi programra vonatkozik. Tehát a menekültügyi és bevándorlási alap, illetve a belbiztonsági alap a javaslat pedig az, hogy 15, 16, illetve 2017-es esztendőre vigyük ezeket át. Szeretnék azonban emléket, emlékeztetni mindenkit, hogy az M plusz 2-es szabály érvényesül, de ezt az első évre nem vonatkozik. Tehát, hogyha 2015-re áttesszük, akkor az M plusz 2 16-ban indul. A 2016-os év esetében ö, ugyanígy kell eljárni. Tehát a közös vezetés alá tartozó programok az 1A-ban 2014-2015-re tevődik át, a határon átnyúló és szomszédsági eszköz kivételével, amely 2014-ből 2017-re kerül át. Tehát gondot okoz az, hogy az N plusz 3-as szabályt hogyan érvényesítsük. Technikai jellegű dolgokról van szó. A társ jelentéstevő azt a kérdést tette föl, hogy ez mit von maga után a kifizetésekre vonatkozóan. A bizottságtól azt halljuk, hogy nincs közvetlen hatása ennek a kifizetésekre, azonban ezeket a változtatásokat a DAB egybe kell ö, beletenni. Tehát technikai jellegű dolgokról van szó, de minden esetre ez érinti a 2015-ös, 2016-os, illetve a menekültügyi program esetében a 2017-es esztendőt is. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm ezt a pontosítást. Február 27-én nyújtjuk be ezt a jelentést, március 11-e a módosítások benyújtásának határideje, illetve április 1-én szavazunk a módosítókról. Beszéltünk a DAB 2-ről, ugye ezt is érinti, érintik a változtatások. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon technikai jellegű ez a vita, és ez aggaszt, mert nem szabad megfeledkezni a lényegről. A célunk, a célkitűzésünk a növekedés, illetve a munkahely teremtés. Igaz az, hogy a kifizetésekről beszélünk, de oda kell figyelni a bevételekre, a forrásokra is. Például döntést kell hoznunk, és meg kell győznünk a tanácsot, hogy hogy a, a tagállamoktól ér, érkező források, és itt az elnök félbeszakítja, hogy nem sokára megkapja majd az előadó a szót egy másik témában. Tehát szeretném befejezni a mondandómat. Minden esetre a lényeg az, hogy aggódom a kutatás miatt, mert ezen a területen lehetne növekedést, illetve munkahelyteremtést elérni elnök. Hát igen, ez egy olyan mechanizmus, hogy amikor ti, tizet ad az ember, akkor az 150-et eredményez. Nézzük, DAB 2, nagyon röviden. Nem tudok sokat mondani az adatokról, ezek gyakorlatilag utalások a 2014-es programok között. Ezek a késedelmek miatt is történtek az operatív programokban, illetve a pénzügyi keretekben. A nagy kérdés, mint minden évben, hogy a 20 milliárd eurós átcsoportosítás milyen hatással lesz a költségvetésre és a kifizetésekre. 2014-ben fennmaradtak bizonyos kifizetések a végrehajtatlan programokból. Ezzel a korábbi elmaradásokat lehet pótolni, de még mindig 25 milliárd eurós a kifizetetlen számlák összege. Egy kicsit tehát ja, volt a helyzet, de nem lényegesen, és az, hogy ez a 2015-ös költségvetésre milyen hatással lesz, az nagy kérdés és ide tartozik az ifjúsági garancia, vagy az előfinanszírozások kérdése. Így 2015-ben, eh, 2016-ban csak arra számíthatunk, hogy a kifizetetlen számlák problémája tovább súlyosbodik. Az Európai Bizottságnak ezt meg kell oldani ezt a problémát és a pénzügyi keret módosítása nélkül ezt nem lehet megtenni, hogyha a kötelezettségvállalásainkat tartani akarjuk, és ez úgy látszik, hogy így van. Tehát ezeket a kifizetéseket meg kell változtatni, és növelni kell. Sur les paiements, je crois qu'il faut que nous soyons cohérents. A kifizetésekkel kapcsolatosan következetesnek kell lennünk, és arra kell ösztönöznünk a tanácsot, hogy vegye számításba a ki nem fizetett szemlek összegeit. Ugyanis itt a Juncker tervnél bizalomra van szükség, garanciákat kell mobilizálni, és hogyha késedelmes kifizetések merülnek fel, akkor miért várjuk el, hogy az adott befektető részt vesz a programjainkban, amikor nem látja annak biztosítéket, hogy amikor szüksége van az adatforrásokra, azok ott is vannak. Hát ezt még nem láthattuk, a bizottság nem látjuk, hogy ki tudná fizetni ezeket az adósságait, amelyek így lassan halmozódnak. Monti úr megérkezett. Alors, on va prolonger le débat, puisque M. Monti arrive dans... Néhány perc múlva érkezik. Időközben Lamaszúr is megérkezett, üdvözlöm Önt, elnök úr. Tehát ezt a vitát még folytatjuk néhány percig. Gárdia Zabel asszony jelentését illetően itt vannak ezek az iránymutatások. Toma úr és Albrecht úr, Tomás és Albrecht úr észrevételeire van-e javaslat? Ezeknek rövideknek kell lenniük, hiszen Monti úr néhány percen belül megérkezik senki nem kér szót. Oui, on va, on va suspendre quelques instants. On ne va pas, on va pas commencer l'examen des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 chers collègues, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît. Tisztelt kollégák, kérem foglalják el a helyüket. La séance est reprise. Újra kezdjük az ülést, azaz folytatjuk. A Költségvetési Szakbizottság elnökeként az a megtiszteltetésért, hogy itt fogadhatom a körünkben Mário Monti professzort, aki be fogja itt nekünk mutatni egy első ideiglenes jelentés elemeit, amely nemrégében került bemutatásra az elnökök értekezletén. Itt a magas szintű munkacsoport munkájának eredményeiről van szó, mely munka egy utat mutat az Európai Uniónak, hogy hogyan, hogyan alakítsunk ki saját forrásokat. Három képviselő, Alan Lemassur, aki most csatlakozott hozzánk, és akit szeretnénk üdvözölni. Ivailo Kálfin, szintén üdvözlöm köszönöm, hogy itt van körünkben, és Guy Verhofstadt, aki a brüsszeli közlekedés nehézségein átvergődve, majd 10 órakor csatlakozik majd hozzánk. Tehát szeretném ezt a három képviselőt is üdvözölni, és szeretném kiemelni, hogy mennyire fontosak ezek a munkák a szakbizottságunk, illetve a parlament számára mivel az Európai Parlament megszavazza majd az erre vonatkozó dokumentumot, és intézményi engedélyt kap, és ezen adók kérdése meg fogja majd változtatni a költségvetési vitát, hiszen így módon az egyeztetés, a trialógus már nem csupán a költségvetési orientációkról zajlik majd a tanácssal, hanem a kifizetések témájáról is, különösen a késedelmes kifizetésekről és a ki nem fizetett számlák felhalmozódásáról a bizottságnál, amely egy olyan gyakorlat, amely egyáltalán nem kedvező, és Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy ez a jelenség a versenyképesség problémáit, valamint a növekedés és a foglalkoztatás problémáit képes lenne megoldani. Tehát a lehető legnagyobb jelentőséget tulajdonítjuk az ön által vezetett csoport munkájának, elnök úr, és meg is adom önnek a szót, és várjuk az ön beszámolóját. Még egyszer köszönöm, hogy itt van. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, hölgyeim és uraim, a Költségvetési Szakbizottság tagjai. Nagyon fontos pillanat ez eh, azon csoport tevékenysége szempontjából, amelyet én elnökölök, és saját magam számára is nagyon fontos az, hogy most itt felszólalhatok az önök szakbizottsága előtt. Az Európai Parlament és ez a Költségvetési Szakbizottság különösen eh, rendkívül fontos szerepet játszik eh, azon vitában, amely az Európai Unió pénzügyeiről zajlik. Ha megengedik, most itt a fejlődés motorjának középpontjában vagyunk, de különösen a legfontosabb részt illetően az összes szakpolitikától fontosabb, illetve ennek a valamennyi szakpolitikát átható rész a pénzügyi rész, aminek itt van a középpontja. Tehát nagyon nagy köszönetet szeretnék önnek, elnökül mondani, valamint a szakbizottságbeli kollégáknak, hogy alkalmat adtak erre az eszmecserére. Exhaust. Miután nagyon kimerítő tárgyalásokat folytattunk a 2000 14-15-ös éves költségvetésekről, és az utolsó pillanatban decemberben sikerült megállapodásra jutni. Jó alkalom ez arra, hogy a strukturálisabb és hosszabb távú költségvetési kihívásokat vizsgáljuk meg. Az elnök konferenciájával már január elején eh, eszmecserét tartottunk, eh, és a magas szintű csoport a saját eh, forrásokkal foglalkozó magas szintű csoport első jelentését össze is állítottuk, ez jó fogadtatásra talált. Most tovább kell dolgoznunk a költségvetési bizottság tagjaiként önök nagyon fontos szerepet játszanak az EU költségvetés finanszírozásáról szóló vitában, és önök mindig azt sürgették, hogy a saját források rendszerét alapvetően reform alá kell vetni. Alapvető fontosságúnak tartom, hogy önöket folyamatosan tájékoztassam és bevonjam a munkába a magas szintű csoport munkájának minden szakaszában. Nehézségek természetesen felmerülnek a reform tekintetében, hiszen a tagállamok egyhangú döntésére van szükség, és a politikai napi renden nagy prioritással kell kezelni ezt az ügyet, hiszen csak így lehet reményünk valós változásra. Remélem, hogy az első értékelést önök érdekesnek és figyelemre méltónak találják majd. Arra kérem, hogy vita alapnak használják ezt fel, ez nem több és nem kevesebb, egyfajta igazodási pont a vitában a 2014-es év legfontosabb eseményeit szeretném összefoglalni, illetve az első értékelés legfontosabb üzeneteit. Ez alapján tudjuk egyeztetni nézeteinket, és arról eszmét cserélni, hogy mi is az előrevezető, továbbvezető út. Ebben az önök véleményére nagyon is kíváncsi vagyok. A magas szintű csoport Önök is tudják, 2014 tavaszán kezdte meg munkáját, amikor a parlament, a tanács és a bizottság három-három taggal képviseltette magát, őket kinevezte, és ők közösen a csoport elnökét megválasztották, vagyis én megkaptam ezt a megtiszteltetést, hogy erre a pozícióra jelöltek. A munkacsoport elkötelezetten folyamatosan dolgozik azon változások ellenére, amelyek 2014 során történtek. 2014. decemberében, miután a Juncker Bizottság felvette hivatalát, új összetételben kezdett el ülésezni a magas szintű csoport, és az első nyilvános eredményét a munkájának meg is jelentette, az a vita nagyon is aktív volt, és kollegiális légkörben folyt, de nem homogén minden álláspontunk. A tagságunk véleménye, álláspontja azt tükrözi, és ez is a célunk, hogy milyen sokféle érdeket kell összeegyeztetni a költségvetés kialakítása során, milyen sok szereplőnek az érdekeit kell összeegyeztetni, ezt önök is tudják, hogy mennyire szertágazóak ezek az érdekek. Ez a diverzitás, ez a sokszínűség nagyon lényeges. Ezeket a különböző szempontokat figyelembe kell venni, hogy releváns maradjon a munkánk, és értelmes ajánlásokat tudjunk tenni. A magas szintű csoport az első értékelő jelentését már 2014 évvége előtt elkészítette, ahogyan azt a novemberi, a 2013 novemberi saját források értékelésével kapcsolatos nyilatkozatban ígértük. Ez a magas szintű munkacsoportnak gyakorlatilag az a születési anyakönyvi kivonata. A parlament, a tanács és a bizottság december 17-én kapta meg ezt a jelentést, és ugyanezen a napon interneten is nyilvánosan elérhetővé vált. A jelentésből úgy vélem, egy kiegyensúlyozott első értékelés bontakozik ki. Azt is fontosnak tartottuk, hogy ez a dokumentum megalapozott legyen, már ami a jelenlegi rendszer elemzését illeti. Cél volt az is, hogy őszinte, és a tényekkel szembenéző dokumentum legyen ez. Már ebben a jelentésben is szerettünk volna a jelenlegi rendszerre kapcsolatos változásokra javaslatot tenni. Azt szerettük volna tehát, és ez volt a megbizatásunk is egyébként, hogy az elemző és diagnosztikai munkát a jelenlegi rendszerre kapcsolatosan némileg külön válasszuk a következő lépéseket megfogalmazó résztől, és azokról az ajánlásoktól, amelyeket az európai intézményekhez címzünk. Ahogyan kollégáim a munkacsoport eredeti összetételében, illetve az megváltozott összetételében a parlamentből is jöttek munkatársaink, és önök is pontosan tudják, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy a szervezeti elveket ne sértsük meg munkánkban, hiszen elnök úr, voltak már egyértelmű elképzeléseink korábban is azzal kapcsolatosan, hogy a rendszeren mit kellene változtatni. Ha már külső kifejezést adtunk volna ezeknek az elképzeléseknek, akkor érdekesebb lett volna ez a dokumentum, kevésbé szürke, és talán egy kicsit szexibb, mint eh, ami aztán a végeredmény lett, de mégis eh, úgy érzem, hogy talán félre vezető következtetésekre adhatott volna okot. Ha valaki felismeri a jelenlegi rendszernek a gyengeségeit, de nem szimpatizál ezekkel az elképzelésekkel, javaslatokkal, amelyekkel mi egy bizonyos napon majd előállunk, és amelyekre már jelzést adtunk, akkor egy ilyen személy vagy egy ilyen intézmény elképzelhető, hogy megtagadja a jelenlegi rendszer gyengeségeinek elemzésére vonatkozó részt is, csak azért, mert a javaslatainkkal nem szimpatizál. Tehát azt szeretük volna, hogy előítéletek nélkül vizsgálja meg minden érdekelt fél a jelenlegi helyzet, a jelenlegi rendszer értékelését, és az ítéletünket ne homályosítsa el az, hogy mit gondolunk a jövőről és a jövőben tendő lépésekről. Valamit azonban hangsúlyoznom kell, különösen itt, ebben a házban, ebben az intézményben és ebben a szakbizottságban. Az az értékelés, amelyet elkészítettünk a jelentésben a jelenlegi rendszerrel kapcsolatosan, ami egyébként nem túlságosan kímélő jelentés vagy értékelés, egységes támogatásra talált a munkacsoport tagjai körében, kivétel nélkül a csoport minden tagja elfogadja ezt az értékelést, hosszas vita után állapítottuk meg ezeket a megállapításokat, és ez a kijelentés vonatkozik arra a három tagra is, akiket a tanács jelölt. Előzetes dokumentumról van szó. Tudom, hogy egy kicsit unalmas, szürke, de az, hogy egyhangulag el tudtuk fogadni, önmagában politikai jelentőséggel bír, és ez nagyobb sikerrel kecsegtet, mint amire korábban számíthattunk. nem akartunk sem provi- provokatívak, sem pedig túl egyoldalúak lenni. Minden eh, érdekeltet, minden szereplőt szeretnénk ebbe a munkába bevonni, hogyha a saját források rendszerének a reformját eh, el akarjuk végezni. Egyhangúságra van tehát szükség, illetve a nemzeti jogszabályok alapján eh, nemzeti szintű megerősítésre, valamint az Európai Parlament jóváhagyására már, ami a végrehajtási rendeletet illeti. De egyértelmű volt, eh, remélem legalábbis, és ebben hiszek, hogy eh, rámutatunk arra, hogy mik a hibája a jelenlegi rendszernek. Tehát ebben a jelentésben ennek a gyengességeire mutatunk rá. Röviden szeretném az első összefoglaló értékelő jelentésnek a tartalmát összefoglalni. A 2015-ös 16-os munkánknak ez a kiinduló pontja. A jelenlegi eh, költségvetés finanszírozási rendszer ismertetéséből indul ki a jelentés. Nemzeti hozzájárulásokból áll ez inkább össze, mint valódi saját forrásokból. Ez azt jelenti, hogy a költségvetés bevételének körülbelül 80% a közvetlen befizetés a nemzeti költségvetésekből, 86% volt ez 2013-ban vagy a GNI adatok alapján kiszámított hozzájárulások ezek, vagy pedig százalékos mértékben az ÁFA alap százalékaként meghatározott hozzájárulások. Ez nem mindig így volt. A saját források összetétele sokat változott az elmúlt években és ez hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetési tárgyalások a tagállamok között még keserűbbé, még inkább ellentmondásossá váltak, és elsősorban a nettó egyenlegekre koncentrálnak ezekben a vitákban, holott tudom, hogy ez már egy idejét múlt gondolat. Körülbelül két évvel ezelőtt volt arra alkalmam, akkor az Európai Tanács tagjaként, hogy belülről éljem át, tapasztaljam meg ezeknek a tárgyalásoknak a valódi természetét. Nem mondhatom, hogy ez volt a politikai pályafutásomnak a csúcspontja az európai intézmények életének, nem ez feltétlenül a büszkesége. És úgy gondolom, hogy az európai állampolgárok fejében az, hogy miről szól ez a furcsaság, ez az Európai Unió, hát ezt a megítélést nem igazán tette fényesebbé vagy pozitívabbá az a fajta alkodozás, ami ezeket a tárgyalásokat jellemzi. A jelentés a közelmúltbeli reform erőfeszítésekre is felhívja a figyelmet. A legutóbbi két erőfeszítés, vagy kísérlet, amelyeket a 2007, 13 és 14-20-as költségvetési keretek tárgyalása során tettek az intézmények, nem vezettek lényeges reformokhoz a rendszerben, és csak kisebb módosításokat eredményeztek. Lényeges munka áll előttünk, és ennek előkészítéseképpen a jelentés megvizsgál módszertani kérdéseket is, például a megalapozott saját forrásrendszer kritériumait vizsgálja, illetve szélesebb konceptuális kérdéseket, amelyeket meg kell még tovább vizsgálni, hogy a reform feltételei megteremtődjenek. Hogy milyen feltételeket kell teljesíteni annak érdekében, hogy jól működő saját forrásrendszer alakuljon ki. A méltányosság szempontjára kell nagy figyelmet fordítani. Ez nagyon sok dimenziót foglal magába, és disztribúciós kérdésekhez is kapcsolódik, elosztási kérdésekhez, illetve a költségvetési egyenlege kérdéséhez. Persze egy, egy politikailag is nagyon érzékeny kérdés, és sokszor félreértelmezésekre ad okot, amelyek a politikai döntéseket megnehezítik. Az első jelentés hangsúlyozza, hogy nagyon nagy akadályai vannak a jelen rendszer reformjának, gondolom ez nem lep meg senkit ebben a körben, de megnyitja annak a lehetőségét is, hogy gyakorlati megoldásokat, válaszokat találjunk különböző kritériumok alapján, amelyek alapján majd a jövőben a döntéseinket meg kell hozni. Egy körű vita alapján kell ezt megtenni, gazdasági, költségvetési, intézményes és politikai szempontok figyelembevételével. A következtetésünk jelen pillanatban az, hogy nem csak azt kell vizsgálni, hogy milyen különböző lehetséges erőforrásokban gondolkodhatunk technikai összefüggésben a kontextus figyelmen kívül hagyásával, hanem a, az összefüggés rendszert is meg kell vizsgálnunk, amelyen belül egy ilyen reform siker vihető vagy kudarcot val ezt a szakpolitikát és ennek a politikai összefüggéseit is teljes összefüggésében kell tárgyalnunk. Sok kérdést tettünk fel ebben az értékelő jelentésben, ezekre választ kell találnunk, de ez egy kollektív erőfeszítés kell, hogy legyen, különösen azért, mert nagyon sok kérdés intézményes hatásköröket is érint. Zárószóként, elnök úr! Az intézményközi együttműködés szempontját tekintve és az előre lépés módját tekintve a magas szintű csoport létrehozásáról a több éves pénzügyi keret 2014-20-as pénzügyi keret tárgyalásának utolsó szakaszában került sor. Önök is támogatták ezt, és ennek köszönhetően folytatjuk munkánkat, hogy a költségvetésről szóló vita a költségvetés finanszírozásáról szóló vitához hasznosan hozzá tudjunk járulni. Ez a csoport, amelynek az elnöki székét töltöm most be, és ez megtiszteltetés számomra, egy, egy kicsit olyan, mint egy temetési menet, és ezt most nem mint nekrofil fogalmazom meg, hanem egyfajta reménykedő optimizmussal. Én abban reménykedem, hogy merész javaslatokat tudunk majd tenni, és ezek a közösség életét segítik majd és nem csak a szemétkosárban kötnek ki. Az Európai Parlament számára és bizonyos kulcsfontossági személyiségei számára talán eh, jó gondolat ez, és talán köszönet eh, jár számára, számukra, hiszen eh, arra kényszerítettek minket és a tanácsot, hogy komolyabban vegyük a szerepünket ebben a folyamatban. A munkacsoportok feladata általában az, hogy még ködösebbé tegyenek egy témát, de ebben a kivételes esetben én reménykedem abban, hogy mégis jó elképzelés volt ennek a munkacsoportnak a létrehozása, hiszen a saját források reformját legalábbis napirenden tudjuk tartani, hogy nehogy feledésben merüljön azok kedvéért, akik igazából nem pártolják a reformot. Gratulálok tehát azoknak, és elismerem szellemi teljesítményüket, akik ezt az elképzelést pártolták, bár én vagyok ennek a brilliáns elképzelésnek most a leg súlyosabb áldozata. Um, Mindez eh, arra mutat, hogy a tárgyalók tudatában voltak, hogy a bevételi oldal még mindig egy nagy nyitott kérdés, és felismerik, hogy ez a kérdés eh, kulcsfontosságú abban, hogy a költségvetési kihívásokkal szembenézzünk, és hogy az Európai Unió költségvetésének gazdasági potenciáljait megvalósíthassuk. A legtöbb frakció az Európai Parlamentben azt hiszem, hogy kimondhatom, egyetért ezzel az értékeléssel, vagyis hogy az Európai Unió költségvetési lehetőségei arra, hogy a közös politikákat támogassa és hoz, hozzáadott értéket teremtsen, még mindig nincsenek teljes mértékben kihasználva. Nagyon érdekel, hogy önök hogyan gondolkodnak arról, hogy a helyzet hogyan javítható a saját források rendszerének reformjával. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a közös nyilatkozat intézményközi konferencia összehívását sürgeti, a nemzeti parlamentek bevonásával. Ez egy nagyon messzire mutató elképzelés volt. A nemzeti parlamenteket természetesen legalábbis papíron úgy tekintjük, mint a saját források kértre vonatkozó kérdések tekintetében a végső döntéshozó szuverenitást. Van, hogy hisznek ebben a szerepükben, van, hogy nem, ez is egy nagyon érdekes pszichológiai kérdés. A nemzeti parlamenteknek ritkán van arra alkalmuk, hogy valós mélységében megvizsgálják ezt a kérdést. A döntés végső jóváhagyása, ratifikálása gyakran inkább technikai eljárás és változáshoz nagyon ritkán vezet. A 2016-os konferencia, amelynek résztvevői ez a parlament és a nemzeti parlamentek lesznek, lehetőséget ad majd a valós vitára. Ez persze egyik félnek sem lesz könnyű feladat, de a demokratikus parlamenti rendszer szerepével kapcsolatosan valós vitát tesz majd ez lehetővé. Ami az ütemezést illeti, valószínűleg ez megelőzi majd a munkacsoportunk végső jelentésének és ajánlásainak bemutatását, hiszen a tagállami parlamenteknek nem csak tudomásul kell majd venniük a magas szintű csoport ajánlásait, hanem az is célunk, hogy őket bevonjuk ezeknek az ajánlásoknak a kidolgozásába közvetlenül. Azt tehát az elképzelésem, hogy ezt a konferenciát meg kellene még szervezni abban az időpontban, amikor már előzetesen nagyjából látjuk, körvonalazódik, hogy merre kívánunk tartani, hova kívánunk eljutni, de még abban a szakaszban, amikor lehetőség van változásokra, figyelembe véve azokat az esetleges véleményeket és javaslatokat, amelyek a tagállami parlamentektől származhatnak. Meg úgy tervezzük a munkánkat, hogy felkészüljünk megfelelően erre a parlamentközi konferenciára. Persze ebben a parlamentek lesznek a legfontosabb szereplők, nyitottak vagyunk a változásokra, az Európai Parlamentnek a parlamentközi konferenciákkal nagy tapasztalata van. Januárban az elnökök konferenciájának a segítségét is fogjuk kérni ebben, illetve a magas szintű csoport titkársága is részt vesz majd a konferencia szervezésében. Végül pedig nagyon őszintén szeretnék elnök úr arról beszélni, hogy mennyire hálás vagyok, különösen az általam elnökölt csoport tagjainak, akiket az Európai Parlament jelölt erre a posztra, és a rendelkezésünkre bocsátotta a szakértelmüket. Gondolok eh, Lamassur, Ferhofstadt és Kalfin eh, urakra, és nagyon hálás vagyok azoknak, akik itt a parlamentben eh, döntöttek arról, hogy annak ellenére, hogy ezeknek a személyiségeknek a pozíciója némileg változott, mégis folytathatták munkájukat és hozzájárulhatnak tudásukkal a munkánkhoz. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, elnök úr. Merci pour euh, cette communication d'un rapport. Köszönöm, hogy bemutatta ezt a jelentést értjük az elővigyázatosságot, amivel szólt, hiszen itt a legközpontibb kihívásokkal nézünk szembe, ami az adót illeti, ugyanis ez a parlamentek előjoga az adó kivetése, és amikor az Európai Parlament is ezt teszi majd, akkor az európai parlamenti képviselők összessége azt fogja mondani, hogy kevesebbet kérjünk az adófizetőktől, és több legyen az adóbevételünk, és ez mindig nehezen elérhető feladat. Köszönöm tehát ezt a beszámolót, ezt a szakasz beszámolót, és tudnia kell, hogy az ön oldalán nálunk támogatjuk önt az ön tekintét üdvözöljük, és üdvözöljük a három parlamenti képviselőt is. Nekik fogom megadni a szót, hogyha Alán Lamasz úr hozzá kíván szólni, akkor megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Természetesen egyetértünk ezzel a figyelemre méltó elemzéssel, amelyet Monti úr mutatott be. Nagyon örülök, hogy elvállalta ezt a felelősséget, ezt a feladatot, amely nagyon nehéz. Nos, ez egy olyan téma, amivel kapcsolatosan politikailag lehetetlen sikert elérni, ugyanakkor olyan téma is ez, amivel kapcsolatosan kötelességünk sikert elérni. Ez lehetetlen, de szükséges, tehát valahogyan el fogunk érni odáig. És ez a szakbizottság, a költségvetési szakbizottság tudja, hogy mennyire nagy szükség van erre. Ugyanis a közvélemény és sajnálatos módon a kormányok nagy része nincs tudatában annak a ténynek, hogy manapság egyetlen új szakpolitika, egyetlen új kezdeményezés, amelyet az Európai Bizottság javasol, nem finanszírozható, hogyha itt például 25 milliárdos számlaösszegünk van, amit még nem fizettünk ki az előző évről, és nem vagyunk képesek legalább középtávon megoldást találni az európai politika finanszírozására. Ez a lassú és elkerülhetetlen halál az egész Európai Uniónak ami most Görögországban történik, vagy akár a pénzpiacokon, az rendkívül súlyos az Európai Unió jövője szempontjából. Ez a csendes haldoklás, ez ennek a, ez ennek a jele már. Aztán a második dolog, amit mondani akartam, és Mária Mont is szót ejtett róla, fontos, hogy a Költségvetési Szakbizottság jelenlegi tudja, tagjai tudják ezt, hogy ezt a parlament, a Költségvetési Szakbizottság gondoz ezt a dossziét, és ez tulajdonképpen 2006-ra nyúlik vissza. Tehát hatalmas türelemre van szükség. Akkoriban Janusz Lewandowski volt az elnöke a Költségvetési Szakbizottságnak, aztán Reimer Bőge, aki majd csatlakozik hozzánk, jó magam is, jelentéstevő voltam, és Janusz, aki váltott az Európai Bizottsághoz, ő az Európai Bizottságban vetette fel ezeket a javaslatokat, amelyek reformra irányultak, és ezek első alapjait jelentették ez irányú munkáinknak. Tehát nagyon fontos tudni ezt az előtörténetet. Ugyanakkor a Költségvetési Szakbizottságnak tudnia kell, hogy az az elemzés, amelyet végrehajtottunk, és amely irányvonalakat jelent a megoldás találásában, amelyeket javasoltunk több parlamenti állásfoglalási indítványban is. Nos, ezeket beépítették az első elemzésben, egyfajta helyzetkében. Ahogyan Monti úr is elmondta, politikai szempontból nagyon fontos ez, hogy végre a többi intézmény képviselői is, mégpedig a miniszterek tanácsa elismerje, hogy a rendszer hibás, a jellegi rendszer hibás, nem átlátható, antidemokratikus, sem a parlamenttel szemben, sem a nemzeti parlamentekkel szemben Európa ellenes, hiszen a tanácsban 28 tecsorasszony ül a tárgyalóasztal körül, ez nem is hatékony ez a rendszer, hiszen hiányzik a megfelelő pénzösszeg, a források, és igazságtalan is a rendszer. Minél gazdagabb egy ország, annál kevesebbet járul hozzá a büdzséhez. A legszegényebb országok kevésbé vesznek részt a költségvetés többet, többet járulnak hozzá arányaiban a költségvetéshez, mint a gazdag országok. Senki nem tudja, hogy ez miért van így. A nemzeti parlamentek tagjai sem tudják ezt. És személyes megjegyzésem, hogy a költségvetési ügyekről tulajdonképpen a központi adminisztráció al igazgatói tudnak, ők tárgyalnak ezen kérdésekről egyáltalán nem átlátható módon. Aztán hogy ezek az iránymutatások, amiket mi javasoltunk, ezek észszerűek, ezeket a nemzeti parlamentek képviselőivel lefolytatott eszmecseréket követően alakítottuk ki, ahogyan Monti úr is javasolta ezeket a találkozókat, és egy egyszerű rendszert, egy igazságos rendszert javaslunk az államok, a polgárok vonatkozásában, ahol is a semlegesség elve kell, hogy érvesüljön. és ugye mindig tudjuk, hogy végeredményben az adófizető finanszírozza az európai szintű és a helyi szintű politikákat. A szerződéseket nem akarjuk kétségbe vonni, a fiskális szuverenitás továbbra is a tagállamoké marad. Ö, tehát a tagállamok politikai megállapodás keretében tudják az új forrásokat, vagy a létező forrásokat kiosztani egy bizonyos manőverezési térben. Tehát nem lesz szuverin, fiskális szuverenitás, amelyet önkormányzati szintre helyeznénk át, egy állandó költségvetéssel dolgozunk. Noha a célunk az, hogy a költségvetés emelését lehetővé tegyük, és az is fontos, hogy ezek a források összhangban legyenek az európai szakpolitikákkal. Tehát erről az alapról indulunk, és az ütemterv valamint a politikai nehézségek, amelyek most ránk várnak, nos ezekre Monti úr emlékeztetett. Elnök, köszönöm. Ferhofstadt urat szeretném üdvözölni, aki a brüsszeli közlekedési nehézségek ellenére elérkezett hozzánk. Ismerjük a nehézségeit, hogy milyen nehéz volt ide eljutnia. Kálfin úr, hozzá kíván most szólni? Nagyon röviden, tisztelt elnök úr. Egy valamivel egészíteném ki az előbb elhangzottakat. Először is Monti elnök úrnak köszönettel tartozom, hogy elnökli ezt az igen nehéz, kényes csoportot. A tagállamok megállapodtak abban, hogy a költségvetésről tárgyalnak az intézményekkel. Ez egy nagyon fontos lépés, de nem minden. Látjuk, hogy problémák vannak a költségvetéssel, méghozzá rendszer szintű problémák, és ezt látjuk a jelentésből is. A fiskális feszültségeket okoz nemzeti szinten ez a költségvetés, illetve az európai politikák gördülékeny működésében is akadályokat hoz létre. Ezen kívül a rendszer nem átlátható és nem demokratikus. Az első értékelési jelentésben ezt látjuk, ezt halljuk. A következő lépés az, hogy ezt a problémát hogyan orvosoljuk. Nos, azt hiszem, hogy nagyon jók az érvek, még mindig fejlődés alatt, fejlesztés alatt áll ez a terv, és a tagállamok fiskális autonómiáját, szuverenitását nem szabad elvenni, nem szabad további terhet adni, illetve róni a tagá, az adófizetőkre. Autonómabbá kell tenni a költségvetést, meg a, tartva a tagállamok döntéshozatali erejét, és így alacsonyabb terhet képvisel ez a költségvetés a tagállamokban. Az európai szemeszter bevezetésével, nem tudom, hogy ez jó döntés volt-e vagy sem, de ennek bevezetésével nemzeti szinten az európai költségvetés további terheket jelent. Tehát minden egyes euró, amely az EU költségvetésbe kerül, a tagállamok szempontjából úgy tűnik, mintha azt a szociális ágazatból vonnák el. Ez nagyon rossz vita, nagyon rossz irány. Tehát a megoldás esetében nagyon fontos, hogy a tagállamok autonómiája és szuverenitása megmaradjon. Fontos tájékoztatni az intézményeket a vita keretében. A tanács rábólintott arra, hogy felállítsa ezt a munkacsoportot, bár nem könnyen tette ezt. kapcsolódott a jelenlegi több éves pénzügyi keret kialakításához, tehát megvannak a tanácsi képviselők, ezek rendkívül jó szakemberek, azonban arra van szükség, hogy nemzeti szintre, a nemzeti parlamentekbe vigyük ezt a vitát, ezen a szinten kell eszmecserét folytatni erről a témáról. Ez pedig azt jelenti, hogy különböző érvek, különböző javaslatok ütköznek, ezeket kell megvitatni, az Európai Parlament, hogy ezt javasolta a bizottság. Nagyon fontos, hogy a tagállamokat, a nemzeti parlamenteket, kormányokat bevonjuk ebbe a vitába. Különben a költségvetéssel kapcsolatos rendszer szintű probléma megmarad, és esetleg politikai problémává növi ki magát, amely veszélyezteti az Európai Uniót és annak politikáit. Köszönöm, elnök. Igen, köszönöm. Valóban meg kell erősíteni a nemzeti parlamentekkel, illet, a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Parlament közötti kapcsolatot, és pontosan ez a tartalma a parlament közi konferenciának. Ferhofstadt úr, köszönöm szépen, nagyon röviden. Én is hangsúlyozni kívánom az elhangzottakat, támogatom Lamaszúr úr által elmondottakat, Monti úr ugye a koreperben is nagyon fontos szerepet töltött, tölt be. Remélem, az biztos, hogy a magas szintű csoport első jelentése a korábbi bizottság, illetve parlament elemzésére épül, és ugye ez a második forduló sokkal nehezebb lesz, tehát a második jelentés kapcsán döntéseket kell hozni, azt kell mondanunk, hogy ez és ez a saját erőforrás, mostantól kezdve ezt és ezt fogja finanszírozni, tehát a jelenlegi rendszert től elbúcsúzunk, és a, a, az 57-es, 58-as rendszerhez térünk vissza. A 80-as, 90-es években megváltoztattuk ezt a rendszert, és nem álltak rendelkezésre a technikai eszközeink a megfelelő áfa rendszer kialakítására most erre már lehetőség nyílik, ha bár 30-35 évvel ezelőtt ez, ez, lehetség, ez nem volt lehetséges. Legalábbis semmi a statisztikákat illeti. Tehát a következő jelentés kapcsán indul meg a valós munka, és azt gondolom, hogy elnök úr, Monti úr tisztában van a feladattal, tudja, hogy döntéseket kell majd hozni. Az biztos, hogy a tanács képviselői itt vannak, részt vesznek, tárgyalják ezt a jelentést, és ez egy új dolog. A múltban nem így volt ugye Lamaszúr úr is emlékszik erre, mindenki elmondta véleményét, de sosem volt végkövetkeztetés. Most azonban lesz, itt van a három intézmény, aki közösen dolgozik, és nem csak a parlament egyedül, vagy nem csak a bizottság parlament. Ezzel kívántam kiegészíteni az elhangzottakat. Köszönöm. C'est sagesse que de donner à tout projet de construction des fondations solides et Köszönöm szépen. Ezek nagyon is nyomós érvek voltak, illetve megfogalmazások. Most pedig megadom a két jelentéstevőnek a szót. János Lewandowski úr az első, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy egy ilyen lelkes ember áll a magas szintű munkacsoport élén, és annak is nagyon örülök, hogy Lamaszúr úr is részt vesz ebben a csoportban, hiszen réges-régen fölkarolta már a, a saját erőforrások kérdését, illetve Ferhostát úr is nagyon fontos szerepet töltött be a több éves pénzügyi keret kapcsán a tárgyalásokban. Most pedig a, az elemzés jól mutatja a jelenlegi helyzetet. Ezt hallottuk a bevezetőben. Nagyon is eltávolodtunk a 2011. júniusi eredeti javaslattól, akkor a kiadás oldalon egy változást akartunk elérni, ez nagyjából sikerült, azonban forradalmi volt a változás a bevételek eh, tekintetében egyrészt az áfa, másrészt pedig a pénzügyi tranzakciós adó illetően. Illetve ott vannak az éves eh, általány eh, korrekciók, és ugye számolnunk kell a tárgyalások eddigi kudarcaival is, illetve az FTT-ről 11 ország vitázik, és nagyon megosztott a vélemény. Ezen kívül a nemzeti adózás kérdése is felmerül. Eredetileg arról beszéltünk, hogy kétharmaddal kell hozzájárulni az európai költségvetéshez. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a széttöredezettséget próbáljuk meg elkerülni, hogy a megerősített együttműködés nem ebbe az irányba mutat. Tehát a jelentés rámutat arra, hogy most mik a lehetőségek, mik az akadályok, és szerintem minden reform arról kell, hogy szóljon, hogy hogy hova, további értéket hozzon az európai költségvetés számára, és mindemellett bizalmat építsen a, az emberekben az intézmények iránt. Ennek a kettőnek kéz a kézben kell járnia, különben nem születhetnek eredmények, és ugye az eddigi európai választás eredmények nem, nem túlságosan rózsásak. Sok sikert kívánok önnek. Szerintem a parlament számára az MFF felülvizsgálata a következő lehetőség, hogy felvállaljuk a szerepünket. Gerard Depré. Gerard Depré, a másik jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr. Monti úr az imént említette, hogy az a dokumentum, amely a csoport munkájának eredménye, elég sötét képet fest. Nos, hát ez kemény szerintem, nem, söt, nem csupán sötét. Ez egy nagyon komoly intellektuális erőfeszítés volt ezt olvasni, de nagyon jól tagolt ez a dokumentum. Nos, én korlátozás nélkül támogatom a saját források ügyét, mint sokan itt közülünk. De nem vagyok benne biztos, hogy az a mód, ahogyan ezt tervezzük, realitás manapság. A saját források témája a tanácsban zajló vita egy része azok között, akik több pénzügyi forrást akarnak az EU-ban, és azok között, akik kevesebbet akarnak és ezt, ugyanezt a vitát itt is le kell folytatni a parlamentben. Egyesek könnyen elfogadják a saját források elképzését, mások inkább vonakodnak ezek kialakításától. Tehát amikor ezeket értékeljük, akkor tudnunk kell, hogy ez kihat majd a parlamenti vita jellemzőire, mienségére. És nem szabad, hogy hamis konszenzus alakuljon ki, hogy egész egyszerűen több pénzt kérjünk a tanácstól. Mindenképpen egy valódi vitát kell lefolytatni azt illetően, hogy hogyan tudjuk ezt a polgárok felé kommunikálni a saját források tekintetében. Nos, Monti úr, illetve azon barátaink, akik a csoportban részt vesznek. Három kérdésem lenne. Az első, hogyha jól értettem a jelentéséből, számos kérdést küldött a szakértői csoportnak. A 32-es oldalon látom ezt, ezt a sor kérdést, amelyeket a szakértői csoportnak szándékoznak feltenni. Számos kérdés, amelyet fel akarnak tenni a szakértőknek, nem ö, szakértői ö, téma, hanem politikai döntés ö, kérdése. Csak néhány példa. Ugyanis szerintem itt politikai döntések ö, ö, ügyéről van szó ezekben a kérdésekben. Tehát nem tudom, hogy erre a szakértők milyen választ találhatnak, hiszen itt a legitimitás kérdése merül föl. Aztán a második kérdésem. Ön nyíltan kezeli a dokumentumában ezt az ügyet, és nincs rá válasz, hogyha a saját források ugye nem oldódik meg, és manapság a tanács nem válaszol pozitívan erre a több kísérletre, amely felvetődött ebben az irányban, talán egy ö, támogatás lett talán a közvélemény körében, de ez sincs meg, ez is hiányzik. Ön nem válaszol arra a kérdésre, hogy hogyan akarja a lakosság a közvélemény támogatását elérni, milyen feltételek mellett a kontextus hangsúlyozza, de milyen stratégiát kellene megvalósítani. A tagállamok ugye eléggé vonakodnak, hogy a közvéleményt megnyerjék ezen reform ügyének. Ezek központi jellegű kérdések az ügy jó lezárása érdekében, ha jól értem a dokumentumot. Aztán van még egy harmadik kérdésem, a végkövetkeztetésekben van itt egy mondat a 36-os oldalon, amely igencsak erős kérdéseket vetett fel bennem. Vajon a jelenlegi rendszer javításai egész egyszerűen úgy elérhetőek, hogy megreformáljuk a szakpolitikák finanszírozását. Tehát kifejt, hogy van számos probléma, de kérdés az, hogy javítást egész egyszerűen módosításében el lehet -e élni, és aztán hozzáfűzi, hogy vajon magát a politikát megreformálva, melyet a többéves pénzügyi ö, politika keretében kialakítottak, ez elérhető-e? Nos, milyen irányba tart elnök úr? Hiszen, hogyha ezt a logikát követi, akkor itt egy más kérdés is felvetődik, ha jól értelmezem, a tartalmat és a modus operandit, illetően egyes európai szakpolitikákat illetően. Ebbe az irányba akar elmozdulni, vagy ez a kérdés csupán retorikai jellegű? Vagy már van egy előzetes válasza erre a kérdésre? Köszönöm a választ. Köszönöm, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót azoknak, akik a kollégák közül hozzá kívánnak szólni, megjegyzéseket kívánnak tenni, vagy ne talán kérdéseket kívánnak feltenni. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem pánovi Montimu za skutočne tie... Köszönöm szépen, és köszönöm Monti úr az elemzését. A dokumentum megállapításai valós problémákról szólnak, és nagyon tartalmasak. Az Európai Uniónak nincsen elég forrása ahhoz, hogy a vállalásait teljesítse a különböző stratégiák nyomán. Nagyon helyesen érvelt. A költségvetéssel kapcsolatos tárgyalások nagyon komplexek. Még mielőtt konklúzióra juthatnánk, mi is 40 napig egyeztettünk erről a kérdésről. Ennek ellenére az Európai Unió nem tudja teljesíteni a Lisszaboni szerződésből származó kötelezettségeit. Tegnap is eh, tárgyaltunk egy ülésen a nemzeti parlamentekkel, spanyol, portugál eh, polgármesterek beszéltek arról, hogy nem kapták meg az ígért forrásokat eh, az EU-tól, és ezért bankkölcsönt kellett felvenniük. Ez így nem folytatódhat, intelligens európai költségvetésre van szükség, amely elég pénzt szolgáltat ahhoz, hogy a vállalásainkat teljesítsük, anélkül, hogy az Európai Unió állampolgáraira háruló adóterhet növelnénk. Hiszen ezt a kis és középvállalkozások, az állampolgárok viselik leginkább, ezért így nem tudjuk adónöveléssel megnyerni az állampolgárok támogatását. az állampolgárok úgy érezhetik, hogy a nemzeti költségvetésből többet vonunk el, nem fogják támogatni a jelentésünk, a reformunkat. Megvan a magunk stratégiája, és a közös problémáink megoldása közös megoldásokat, közös forrásokat igényel. Ma szavazunk az éves növekedési felmérésről a 2015-ös évre vonatkozólag, Ebben is megnyilvánul már egy bizonyos vélemény, és remélem, hogy a szakbizottságunk támogatni fogja a saját forrásokra vonatkozó vitát. Én ezt üdvözlöm. De azt gondolom, hogy bizonyos elveket tartanunk kell. Az egyik az, hogy az Európai Unióban a reform nem okozhat magasabb adóterhelést. Ez az elv nem növekedhet az adóterhelés a reform miatt. A második elv az, hogy az új hozzájárulások az európai költségvetéshez nem lehetnek diszkriminatívak egyes európai államokkal szemben. Nem, szabad, hogy megzavarják, nem szabad, hogy megzavarják azoknak a vállalkozásoknak a működését, amelyeknek az Európai Unióban van a székhelye. Az ÁFA területén talán a legnagyobb diszkriminációt elszenvedő állampolgárokat nem szabad, hogy érintse ez a döntés, főleg nem negatívan az Európai Unió költségvetését, kiadásait a prioritásokhoz kell kötni, azokra a területekre kell összpontosítani, ahol leglátványosabb a közös hozzáadott érték. Tudom, hogy vannak erre szakértői csoportok, gazdas, közgazdászok és az EGSZB-t is bevonták ebbe a munkába ezek a szakértők mind úgy gondolják, hogy a vállalatok, amelyek az Európai Unióban működnek, diszkriminációt szenvednek el a harmadik országokban működő vállalatokkal szemben. Azért, mert az ellátási láncban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás és az energia árak és tükröződnek az árakban. Ezeknek a programoknak nagy az ára, de nem szabad ezt a vállalkozásokra terhelni. Hogyha az EU-n kívül és az EU-n belül megtermelt termékek között egyensúlyt tudunk kialakítani, és az árak is kiegyenlítődnek, ez fog növekedéshez vezetni. A szakértők is emellett a megoldás mellett vannak. a gyártókat nem szabad diszkriminálni, és ez Európára és a globális piacra is vonatkozik. Köszönöm. Köszönöm, Dalan úr. Elnök úr. Nos, hogyha nem tudjuk a saját források kérdését megoldani, akkor nem tudom, hogy a következő választási kampány elé hogyan tudunk odaállni, hiszen értem, hogy az európai lakosság erőteljes kívánalma az, hogy Európa sokkal láthatóbb legyen, és mindez forrásokra van szükség. Tévedünk, amikor a jelenlegi rendszert fenntartjuk. Tudom, hogy egyhangúságra van szükség ahhoz a tagállamok részéről, hogy egy új pénzügyi rendszert kialakítsunk. Nos, a tagállamok összességének ki kell fejezni a akaratát, hogy megtalálják azokat a forrásokat, amelyek megfelelnek az európai szintű szakpolitikáknak. Persze itt meg tudjuk szavazni a kiadásokat, de a bevételekről nincs, nem áll hatalmunkban szavazni. Tehát a társjogalkotóink a költségvetés ügyekben nem tudják ezt elérni, és azt hiszem, hogy itt egy valódi politikai akaratra van szükség. Ön elővigyázatosságról ejtett szó. Azt hiszem, hogy itt igenis, hogy politikai, szilárd politikai akaratra van szükség, hogy megoldjuk ezt a kérdést. Persze, hogy nagyon összetett ez a helyzet, hiszen egyszerűnek és igazságosnak kell lenni a rendszernek, ezzel mindenki egyet ért. A helyet illetően ez egyszerű, de talán nem egységes vagy akár itt volt a szén adóknak a kérdés, és felvetődött vagy a pénzügyi tranzakciók megadóztatása, az ebből származó bevételek. Tehát itt nagyon pragmatikus módon kell eljárni, amikor felvetjük ezeket a lehetőségeket, szükség van saját forrásokra, de ahogyan valaki mondta, 28 tecserasszony ül a tárgyalóasztal körül a tanácsban, és ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hiszen valódi és gyors képetet kell találni arra, hogy az európai is táplálni tudjuk. Elnök, köszönöm, Tang képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Monti úr, és köszönöm, hogy itt lehetek a bizottság tagjainak is. elmondta, hogy ez a jelentés kicsit szürke, nem túl szexi. De bizonyára nagyon várja már az Európai Bizottság. Elfogadom, hogy széles körű megközelítést fogadtak el. Ez a megközelítéshez közös problémaelemzése van szükség, és ez a megközelítés azért szükséges, mert egyéb módon a méltányosság problémáját nagyon nehéz megoldani, hogyha csak kiemelünk egy saját forrást, akkor megkérdőjeleződik a méltányosság követelménye. Amikor egyeztettünk a nemzeti parlamentekkel, akkor is sokkoló volt, hogy néha bizonyos területeken mennyire hiányzik a szaktudás tehát valamiféle türelemre is szükség van. A széles körű megközelítés, és ezzel kapcsolatosan már elhangzott egy kérdés, a következtetések alapján két kérdés merélt, merült fel bennem. Lehet, hogy ez költőkérdésnek tűnik, hogy a bevételekről kell inkább beszélnünk, vagy a kiadásokról, és ez költőkérdésnek hangzik, ami azt jelenti, hogy nem csak a finanszírozásról kell beszélni, hanem magukról a politikákról is. Nyilván azt is meg kell gondolni, hogy ilyenkor nem Pandora szelencéjét nyitjuk-e meg. A másik kérdésem egy kicsit konkrétabb, de fontosnak tartom. A költségvetési rendszereknek kivétel nélkül időbeli következetességre van szükség. Politikusként ezt úgy mondhatjuk, hogy az ígéreteket be kell tartani a tagállamok számára könnyű azt mondani, hogy igen, és végül is az ellenkezőjét csinálni. Elkülönült kifizetés és kötelezettségvállalási rendszerre van szükség. Az időkövetkezetesség illetve a következetlen politikai eljárás problémája nem szerepel a jelentésben. És ez egy kicsit meglepett, hiszen az elmúlt években pontosan a kifizetések nem teljesülése miatt kerültünk válságos helyzetbe. Nagyon fontos, hogy következetes legyen a költségvetési rendszer. Ennek a technikáját meg kell találni, hogy a rendszer működjön. Köszönöm. Merci, Monsieur Zani. Köszönöm, Zani úr. Grazie. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Monti professzor úrnak eh, és csoportjának ezt a munkát. Ahogyan mondottam, nagyon általános jellegű ez a munka, ahogy ön, ön említette, még nem konkrét eh, felvetéseket tartalmaz, de azt hiszem, hogy nagyon hasznos, és a következő lépések viszonylag rövid időn belül eh, már javaslatokhoz vezetnek majd, mert erre van szükség. Egy kommentert szeretnék megosztani önökkel, Lamassur úrhoz kapcsolódva, a saját források az igazi tét itt most az EU-ban, ez az EU hitelességének kulcsa. Ha kudarcot vallunk ebben a feladatban, akkor nagyon nehéz lesz ezt kommunikálni a polgárok felé, és nagyon nehéz lesz forrásokat találni az európai költségvetés finanszírozására. A problémák már most nagyon súlyosak. Tan kolléga vetette fel a kifizetések problémáját. Ez egyre fenntarthatatlanabb helyzetet eredményez, és az összeomláshoz vezet majd. Remélem, hogy a tagállamoknak sikerül majd megállapodásra jutniuk ezzel a nagyon fontos témakörrel kapcsolatosan. Most még nem találták ezt meg. Lát látom, hogy itt a parlamenten belül széles körű többség van, amely amellett van, hogy az európai költségvetést ruházzuk fel saját forrásokkal, akár adó, akár pénzügyi tranzakció, akár carbon tax, akár egyéb formában, de a tagállamokban még mindig nagyon partikuláris érdekek uralkodnak, mi pedig elmondhatjuk, hogy a saját bőrünkön tapasztaltuk meg a költségvetési eljárás nehézségeit, ahol voltak pluszforrások a 2014-es költségvetésnél, a tagállamok úgy döntöttek, hogy ezeket hazaviszik, úgymond, ahelyett, hogy ezen forrásokkal megoldanák a kifizetések problémáját. Azzal is igencsak egyetértek, hogy nem csupán a tagállamoknak kell kedvező jelzést küldeniük, hanem nekünk is el kell gondolkodnunk ezen a kérdésen, és meg kell néznünk a bevételeket, a kiadásokat. Nagyon elmélyült munkára van szükség, elemzésre, assessmentre, azon kiadásokat, illetően amiket eszközlünk ezekkel a forrásokkal. Nem elegendő az európai költségvetés, sajnos Olaszországban mi ezt nagyon jól tudjuk, de Olaszország nem az egyetlen tagállam, amely nem használja fel hatékonyan ezeket a forrásokat. Tehát mielőtt saját forrásokat kérnénk, vagy megnéznénk a bevételeket, azelőtt szerintem igencsak el kell gondolkodnunk a kiadási oldalon, tehát hogy hogyan költjük el ezeket a forrásokat, és hogy ezek valóban teremtenek-e hozzáadott értéket a helyszínen, a tagállamokban. Meg kell mutatnunk, hogy az európai költségvetés hozzáadott értéket teremt a tagállamok költségvetéséhez képest, hiszen ha nem így teszünk, akkor egyetlen tagállam sem lesz hajlandó arra, hogy az Európai Unió költségvetését saját forrásokkal ruházza fel. Végezetül egy utolsó dolgot vetnék fel, a Financial Transaction Tax és a Carbon Tax két javaslat, két gyönyörű javaslat, amelyek nem csupán azt tennék lehetővé, hogy a költségvetést saját forrásokkal ruházzuk fel, elég jelentős forrásokkal, hogy hatékonyan kialakítanánk ezeket az adónemeket, hanem azt is lehetővé tenni, hogy az adózást egy kicsit úgy alakítsuk, hogy a polgárokat, polgárok helyzetén könnyítsünk. Tehát én nem a héját növelném, amikor már a fogyasztás így is alacsony, én nem nyúlnék a héjához akár egy os növelés tovább zsugoríthatná a fogyasztást. ehelyett az adóztatást a káros tevékenységekre kellene áthelyezni ugye környezetvédelmi szempontból itt ugye itt van dioxidadó, ez egy erkölcsi probléma is vagy pedig a pénzügyi spekuláció problémakörére helyezni a hangsúlyt szintén érdekes lenne. egy másik javaslat az lehetne hogy egyes bevételeket úgy szerzünk meg a költségvetés számára, hogy azokat a tevékenységeket adóztatjuk, amelyek illegálisak egyes tagállamokban. Egyes tagállamok legalisetettek egyes tevékenységeket, mint például a könnyű drogok vagy a prostitúció. Akár ezen is elgondolkodhatnánk, Például egyes amerikai szövetségi államokban liberalizálták az utóbbi hónapokban a könnyű drogokat, egyes tagállamokban is megtették ezt, és talán ezen az ötleten is el lehetne gondolkodni. Mindenféleképpen fontos, hogy a saját forrásokkal kapcsolatos munkát folytassuk, előre vigyük a lehető leggyorsabban. Gyakran azt látjuk, hogy az Európai Unió, amikor ezekről a témákról esik szó, akkor egy nagyon nehézkes, bürokratikus gépezet. Itt most valóban a hitelességünk forog kockán, minden kockán forog. Egy nagyon fontos dolog a beruházások. Az Európai Unió, Unió éves beruházási forrásai a költségvetésből adódnak, tehát nagyon fontos ezen a kérdéskörön dolgozni. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök Viotti úr következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Monti elnök úr, és köszönöm a munkacsoportnak, hogy itt vannak most körünkben, és köszönöm a munkát, amelyet ön bemutatott nekünk. A kollégák már elmondták, akik előttem szóltak, hogy ez a dosszié, ez a témakör, ez egy olyan kérdés, amely egy új forgatókönyvet eredményezhet egész Európa számára. Tehát hatalmas jelentőségű ez a kérdéskör. És nagyon fontos politikai vetületei is vannak mindennek, hiszen a magas szintű munkacsoport, amelyet ön vezet, ennek a csoportnak a munkája egy ö, ö, olyan eredményt hozhat, amely befolyás a parlament munkáját, a bizottság munkáját, a tanács munkáját, melyek szintén foglalkoztak ezzel a témakörrel. Nagyon fontos tehát ez a téma, mert közvetlenül kihat egészen a polgárok életére hiszen itt a valuta, az adózás problémája vetődik fel. Ezek olyan elemek, amelyek egy ország, egy állam felépítését befolyásolják. Az a munka, amelyet el kell végeznünk, illetve önöknek el kell végezniük, ez bizonyosan nagyon nagy bátorságot és akár képzelőerőt is követel. Talán nem akkorát, mint ahogyan a legutóbbi felszólaló fejtegetéseiben hallhattuk, de mindenképpen nagy képzelőerőre és bátorságra van szükség. Nos, ahogyan ön elnök úr említette, ez a dokumentum még elég homályos, nagyon lelkismeretes, alapos munkát végeztek önök, azonban még nem látjuk az alagút végén a fény A parlamentben, a bizottságban, ahol nagyon fontos döntéseket hozunk. Nemrégiben vitáztunk a Juncker tervről, vagy a rugalmassági eszközről. Ezek nagyon fontosak, és ezek sokunk véleménye szerint nem elégséges eszközök. Azonban úgy tűnik számomra, hogy egyre inkább egy olyan irányba mozdulunk el, ami nekem személy szerint nem tetszik, azaz, hogy találjunk egy utat a növekedés és a fejlődés érdekében itt a kontinensen az európai költségvetésen kívül. Noha szerintem nagyon is az európai költségvetésen belül kellene ezeket a célokat megvalósítani. Három nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni, inkább a módszerre vonatkozóan, mint a tartalomra vonatkozóan, csak hogy megértsem, hogy hogyan fogunk majd a jövőben dolgozni ezen a témán. Az első kérem, hogy értékelje ön ezt az észrevételemet. Ön úgy véli, hogy azon határidőkön túlmenően, amelyek itt felmerültek a bizottság szájából, képesek vagyunk-e arra a parlament, a tanács, hogy ki tudunk alakítani egy új saját forrásrendszert, mégpedig ezen parlamenti ciklus végéig. Képesek vagyunk erre ön szerint. A második kérdés. Ön olasz miniszterelnök volt, tehát az Európai Tanácsülésein is részt vett ezen minőségében. Melyek a leginkább együttműködő országok jelenleg ebben a kérdésben, amelyek idézőjelben szövetségeseinként működhetnek a munkánk során? a saját forrásokat illetően. És aztán még egy kérdés az utolsó a munkamódszert illetően. Milyen munkamódszerrel kíván a magas szintű munkacsoport dolgozni? Mikor fogja majd úgymond kiszínezni ennek a dokumentumnak az ábráit, mikor lesz konkrétabb a dokumentum, mikor oszt majd meg velünk javaslatokat, amelyekről vitázhatunk. Tehát lesz -e egy sor javaslat, amelyek közül mi kiválaszthatjuk a legjobbakat? Hogyan képzeli el azt a dokumentumot, amelyet 2016-ban bemutat majd nekünk? Köszönöm. Le président Monti doit nous quitter. Egy megjegyzés. Monti elnök úrnak 11 órakor, vagy legkésőbb 11 óra 5-kor el kell hagyni a termet, tehát az utolsó kérdés feltevőnek adom meg a szót, és kérem, hogy fogja röviden Maregál úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Monti úr a beszámolóját. Jó kiinduló pontnak tűnik mindez egy nagyon modern, adekvát jelentés, de további fejlesztést igényel, további munkát, és persze ez azt is jelenti, hogy mostantól kockázatos a munkánk, két választás előtt állunk, vagy világos stratégiákat fogalmazunk meg, európai szemszögből, vagy a tagállamok megosztottsága felé mozdulunk el. Most ebben a játékban vagyunk, hiszen a tagállamok minél kevesebbet szeretnének hozzájárulni, minél kevesebbet hozzájárulni, és minél többet kivenni a költségvetésből. a legnagyobb hatalommal, gazdagsággal rendelkező országok határozzák meg az Európai Unió struktúráját, legalábbis a bizottság működésében. És egy kicsit úgy tűntik, hogy ez a dolgok természetes rendje, kihasználják ezt a helyzetet. Ez az a játék, amelyben az Európai Unió gyakorlatilag csak túlél, és a, az adósságokat az állampolgárokra hárítja, a vállalkozásokra, állampolgárokra és diákokra. Ez egyfajta kollektív cinizmus. Ezért mindannyian felelősek vagyunk, itt a parlamentben is, noha mi vagyunk a legaktívabbak abban, hogy ezt elítéljük, mégis ennek a megállítását még nem sikerült elérnünk. Ilyen körülmények között úgy gondolom, hogy a saját forrásokra is vonatkozik ez a cinizmus, hiszen a saját mellett azt kellene mondani, hogy saját tagállami erőforrások. Ezek nem európai, hanem nemzeti erőforrások, nem eh, kizárólag eh, az EU erőforrásai. Ennek az öröki könnek a megtörésére talán az lenne megoldás, hogy tényleg valós saját erőforrásokat fogalmazunk meg, amelyek valós európai erőforrások, saját erőforrások. Új koncepciókat kell kidolgozni, igen, új adókat, amelyeknek ez az alapja, hogy az Európai Uniónak Európai Uniós forrásokra van szüksége. A tagállamoknak kell a hozzájárulásokkal élniük, de nem úgy kell eljárniuk, mint most, hogy egyfajta hitelezőként értelmezik a helyzetüket. Azért örülök, hogy elindult ez a munka, és hogy eljött ide a Költségvetési Bizottság elé. Nagyon egyszerű, nagyon fontos célkiküzdéseket fogalmazott meg a magas szintű csoport egyszerűséggel, számoltathatóság, átláthatóság. Ma ez van még egy nagyon fontos szempont, a legitimitás, az európai legitimitás. Nem szabad, hogy megretenjünk az euroszkepticizmustól, nem szabad, hogy teret nyerjen az Európa ellenes nemzeti patrióta érzület. És a mi házunk is ezt a megközelítést próbálja támogatni. Egy olyan rendszerre van szükség, amely valós európai erőforrásokat teremt elő. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen a prezentációt, és gratulálok a munkájához, illetve a munkacsoporthoz is. Bizonyára ugye látszik, hogy nagyon sokat dolgozott rajta. Nagyon érdekes gondotot vetett fel az előző hozzászóró. Meg kellene nézni, hogy mi is a definíciója, a valós definíciója a saját erőforrásnak az Európai Unió, illetve a nemzeti szint szempontjából, mert szerintem ez nem egészen világos. Úgyhogy azt hiszem, azt hiszem, hogy tájékoztatásra lenne szükség, tájékoztatni kell a lakosságot, az embereket, mert természetesen ez érinti őket. Tudjuk, hogy a bevételek, a nem kifizetett hitelek, illetve ezek felhalmozódása mindenképpen olyan kérdés, amelyet meg kell vitatnunk, amelyel foglalkoznunk kell, de lehet, hogy ezt egy kicsit szélesebb kontextusba kellene megtenni. Arra gondolok, hogy mi is a a gazdasági irányvonal, például a kvantitatív, a mennyiségi könnyítés, és így tovább a Juncker terv, hogyan fogja ez érinteni a saját erőforrásokat. Nagyon sok tagállamnál abszolút piros vonal a fiskális szuverenitás, Úgyhogy azt hiszem, hogy erre ezt alaposan végig kell gondolni. Sok sikert kívánok hozzá, és kérem tudat, tudassa velünk, hogy mire jutott, hogyha valamilyen gondolata születik. Merci. Dernier intervenant, euh, juste deux observations. Utolsó hozzászólásként két euh, megjegyzéssel élnék. A saját erőforrásokkal fizetjük a, ki a bizottsági számlákat, de ezek saját európai források, és euh, a adófizetők szempontjából nagyon fontos, hogy az adóterhek ne emelkedjenek. Ez azt jelenti, hogy meg kell próbálni a nemzeti hozzájárulásokon könnyíteni. A második megjegyzésem a globalizációhoz kapcsolódik. Minden egyes adó, teher, amely a termelést sújtja, a munkahelyeket, illetve a gyártási tevékenységet delokalizálja. Ennyit akartam mondani, elnök úr átadom a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönettel tartozom mindenkinek, aki hozzászólt ehhez a mai vitához, és kérdéseivel, megjegyzésével gazdagította azt. Megpróbálom az általánosságokat először gyorsan áttekinteni, de természetesen mindegyik hozzászólás alaposan, alaposan tanulmányozunk majd, és ez kiváló alapot ad majd a további gondolkodáshoz. Többen rámutattak arra, hogy ez a téma milyen politikai vonatkozásokat rejt magában. Ahogyan az elnök is elmondta, egy parlament számára a munkahelyel kapcsolatos döntések alapvető döntések, ez pedig azt jelenti, hogy egy olyan témáról van szó, amely identitást, azonosságot, történelmi kérdéseket vet fel, és ebből a szempontból a a lelkesedést egy kicsit visszafognám a mi nézőpontunkból nézve, nem szabad ezt túlságosan nettó előnyként elkönyvelni a rendszer számára, ami az intézményközi diplomáciát illeti legalábbis, de látom azt, hogy a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament miért érdeklődik ilyen mélyen ebben a, e, ez iránt az új perspektíva iránt. Lamassur Kalfin és Ferostat urak kollégáim olyan hozzászólásokat tettek, amelyeket természetesen teljes mértékben egyetértek. és ehhez kapcsolódnék azokhoz a gondolatokhoz, amelyekre mások is utaltak. Tehát Tulajdonképpen vissza kellene térnünk valamihez, ami az 50-es, 60-as években már létezett. Sőt, sőt, igazából európai szinten, illetve tagállami szinten struktúrális reformokat hajtunk végre, ha nem is mondom ezt túlságosan hangosan. Bizonyos mértékig ez egy ellenreform gyakorlat, hiszen a múltban olyan elemeket látunk, amelyek struktúrája jobb volt, jobb architektúrával rendelkeztek, mint amit a későbbi évek mutatnak. Thatcher asszony kapcsolatos megjegyzésre utalok ezzel, Természetesen itt a nemek közötti egyenlőség kritériumára is utalok, ez azonban nem szeretnénk Nem szeretnénk, hogy a nehézségek a 28-ak szintjén nagyon is megnehezedjenek, súlyosodjanak. Lewandowski úrnak köszönettel tartozom, Egyrészt a magas szintű munkacsoportban való részvételére a bizottság képviseletében volt jelen, illetve Döpré úrnak is külön köszönettel tartozom. Döpré úr három konkrét kérdést vett föl, és hogyha jól értem, akkor ő nem igazán érti azt, hogy milyen kérdéseket teszünk fel a szakértőknek. Miért? Mert hogy ezek nagyon is politikai jellegű kérdések. Nos, Döpré úr, azt hiszem, hogy nagyon jól megragadta azt, hogy miért és hogyan fordulunk a szakértőkhöz. Angolul fogom folytatni. Úgy éreztük, hogy nincs igazán szükség arra, hogy a konkrét technikai megoldásokat illetően szakértőket keressünk föl, melyik saját erőforrás, mínuszok, pluszok, stb. A különböző intézményeken belül óriási a szaktudás, ez a szakértelem ezen a területen, tehát vannak tapasztalataink, Hogyha megnézzük az elmúlt időszak kudarcait, akkor ezek, ezek nem a technikai problémák miatt jelentek meg, de természetesen, hogyha az eddigi reformkezdeményezések rendszer szintűen, szisztematikusan zátonyra futottak, vagy el sem indultak, akkor ennek oka kellett, hogy legyen más oka, és pontosan ezért egyetértek azokkal, akik szélesebb kontextusba helyezik a témánkat. Alaposabban megkívánjuk vizsgálni, érteni azt, hogy a politikai megközelítésben a döntéshozatali megközelítésben, illetve metodológiában, mik, mi volt a szűk keresztmetszet, hol bukott el a dolog eddig? for the for the for the, the bid to have the uh, the experts uh, um, come to us and do and do the work we did include these uh... ami a pályázati felhívásokat illeti a politikai aspektusokat, a politika tudományt megszólítottuk, hogyha úgy tetszik. ...2010-ben Barózó úrnak, vagy úrral végzett munkám az egységes piacra összpontosított, és ennek kapcsán Számtalan jelentés van, amely rámutat arra, hogy mit kell tenni azért, hogy kiteljesítsük, elélénkítsük a, az egységes piacot. Ez nem olyan érdekes. Érdekesebb az, hogy megértsük, hogy miért nem valósultak meg, illetve nem szetett pozitív, pozitív döntés bizonyos javaslatok esetében. Most itt ugyanazt kell tennünk, ezért üdvözöljük azt, hogy a három intézmény adja ennek a magas szintű munkacsoportnak a tagjait, ez egy politikai jellegű megközelítés, és természetesen ezért ezek, ezen aspektusok tekintetében kérünk szaktanácsot. Uh, uh, Nem szeretnénk Pandora szelencéjét megnyitni, ahogyan Tangúr is utalt erre, és amikor egy szélesebb megközelítést alkalmaz az ember, akkor mindig ott, van, ott vannak a határértékek kérdései, és természetesen, hogyha ezeket megkérdőjelezzük, akkor semmilyen, semmilyen javaslatot nem követünk végig nagyobb valószínűséggel vesznek minket komolyan, amikor megszületnek a javaslatok, akkor, hogyha két kulcs szó értelmében járunk el, az egyik a politizálás, illetve a csomag alapú megközelítés, a csoportosítás. Amikor adóügyi és belső piaci biztosként dolgoztam 96-97-ben, az adóharmonizáció témájával foglalkoztunk a bizottságban, ez egy másik lehetetlen feladat volt, hát könnyen nem is érdekelne. A lehetetlent egy konkrét tanácsi határozattá alakítottunk át 97. decemberében egy etikai kódexel, akkor politikai szintre emeltük ezt a témát, és tulajdonképpen a pénzügyi minisztereket sarokba szorítottuk, Tisztelt elnök úr, ön is ezen miniszterek közé tartozott, ha nem is pontosan ebben az időszakban, de a pénzügyminiszterek, mint a kormányfők, már akkor is arról beszéltek, hogy a foglalkoztatást kell föllendíteni. Mi pedig azt mondtuk, hogy igen, de hogyha egy nem ellenőrzött adóverseny tartunk fönn, ahol a tőkére, illetve a cégekre nehezedő adó csökken, a munkát terhelő adó pedig növekszik, akkor pontosan az ellenkezőjét tesszük annak, mint amiről prédikálunk. Úgy döntöttek tehát, hogy ez, ezzel foglalkozni fognak. A másik véleményem szerint nagyon jó gondolat az volt, hogy csomagot állítottunk össze. Mindenkinek volt egy keserű pirula a tányérján, de volt egy kis édesség is. Nem szeretném túlságosan leegyszerűsíteni a helyzetet, de úgy érzem, hogy minden egyes apró tapasztalat, apró tanulságot hoz magával. Aztán Gerard Depré úr második kérdése a lakosság támogatása volt. Nos, hát ez egy nagyon nagy kihívás. Véleményem szerint ennek az egész feladatnak az egyik része ugye nem nagyon pozitív vagy kedvező az európai integrációs folyamatra nézve, és ez pedig nem más, mint az, hogy bizonyos következtetlenségek, következetlenségeket napvilágra hoz, ahogyan Tang úr is utalt rá, konkrétan bizonyos időszakokra vonatkozó következetlenségekre gondolok, ahogy ő fogalmazott, igen, mondunk, és nemet teszünk. Hát szerintem mind nemzeti, mind Európai Uniós szinten a politikában nagyon gyakran rá fogunk mutatni az ilyen jellegű esetekre, amelyeket természetesen meg kell változtatni. Aztán ami a szélesebb kontextust illeti. Szinte mindenki utalt erre. Rieda asszony konkrétabban is. Ugye szélesebb kontextust kérte a gazdasági szempontból, a jelenlegi gazdasági helyzetre utalt, illetve arra, hogy a költségvetés és a saját erőforrások kérdése hogyan kapcsolódik a mai gazdasági helyzethez, ezeknek milyen szerepe van. Melege úr a legitimációról beszélt. Hát igen, ez is kihívás lesz. Pontosan ezért véleményem szerint a végső jelentésnek nem csak az európai intézményekhez kell szólnia, hanem talán egy olvashatóbb formában, hogyha ugye elég jók vagyunk, és elég jó koncepciókkal rukkolunk elő, akkor ezt úgymond le kell fordítani az európai állampolgárok számára is, hogy lássák, hogy pontosan miről is van szó. Azt is el kell kerülni, hogy csak azt hallják, amit a nemzeti hatóságok mondanak, akik szemben egyébként nagy tiszteletet tanúsítok. Ehm, l'onorevole Zanni e l'onorevole Zanni és Viotti képviselő urak különböző módon ugyan, de mindketten a képzelőerő jelentőséget vetették fel, és azt hangsúlyozták, hogy bátorságra van szükség remélem, hogy az nem fog hiányozni, valamint arra is utaltak, hogy a kiadási oldalt is elemezni kell. Nos, Zenni úr, szeretnénk ezt az irányvonalat követni, és azt a benyomást akarjuk kelteni, hogy nem akarjuk kiterjeszteni a mandátumunkat olyan témakörökre, amelyekkel kapcsolatosan nem kérték a véleményünket. Azonban kötelességünknek érezzük, hogy a hatáját, a munkálkodási körét ezen elemzéseknek a szükséges mértékben kitér, kiterjesszük, hogy észszerű, meggyőző, következetes válaszokat tudjunk adni a saját források kérdésére nem fogjuk itt a technikai oldalait kezelni a saját forrásoknak, például, mert ezt nem kérték tőlünk. Viotti képviselő úr, nos, bizonyosan eljön majd az az idő, amikor úgymond kiszínezzük, konkrétan vettesszük a rajzot, ami most még fekete-fehér, és bizonyosan lesznek majd javaslataink, amelyek valószínűleg mindenkit megzavarnak majd, mert a megállapodásokat csak úgy lehet megkötni, hogy mind a két fél enged, vagy valamennyi fél enged a közös jó érdekében, ami egyben az adott fél is jót, le, jót jelent. Aztán el fogok gondolkodni a második kérdésén, hogy melyek azok az országok, melyek azok az államok, amelyek együttműködőbbek, és meg fogom adni önnek a választ egy órával ezelőtt, hogy a koreperre mennék, de nem fogok elfelejtkezni az ön kérdéséről. Elnök úr, feljegyeztem az önök aggodalmait, és osztom azt a nézőpontot a közgazdászok részéről, amely talán egy kicsit fejlődött is az elmúlt években a tevékenységem során, tehát osztom az ön nézőpontját. Tehát itt nem arról van szó, hogy képzeletbeli eszközöket keresünk, forrásokat keresünk, hogy az adó terheket növeljük, mely terhek különösen a vállalatokra nehezednek, és osztom az ön nézőpontját a tekintetben is, hogy az Európai Unióban nagyon súlyos probléma a versenyképesség, és ez még nincs teljes mértékben megoldva. Tehát jobb lenne nem ostorozni a termelés világát még inkább, vagy sújtani további terhekkel. Elnök, köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta ezt a Mission Impossible lehetetlen missziót, ezt a feladatot. számíthat a támogatásunkra itt a Költségvetési Szakbizottság valamennyi tagja részéről. Remélhetőleg néhány éven belül elmondhatjuk, hogy nem is tudtuk, hogy ez lehetetlen, és azért csináltuk meg. Köszönöm. Minden jót kívánok önnek! Tisztelt kollégák, kérem foglalják el a helyüket, mert nagyon sűrű a napirendünk. Fernandes úr. Monsieur Fernandez a disparu. Fernandes úr eltűnt. Akkor uh, megindítom utána nyomozást. Bien, Monsieur Depré. Depré úr. Depré úr, óhajt te hozzánk szólni? Be kívánna számolni orientációs dokumentum tervezetéről, amely a 2016-os költségvetéssel foglalkozik, az egyes szakasz az Európai Parlament. Euh, Elnézését kérem, elnök úr, nem figyeltem oda, de akkor most ez azt jelenti, hogy a tízes napi rendi pontnál tartunk, mert a kilences napi rendi pont jelentéstevője távol van. Igen, nekem is úgy tűnt, mondja az elnök. Tehát önt várjuk, jelentéstevő úr. Nem szabad a toaletre menni, amikor valakinek fel kell szólalnia. Ezt próbáltam megtenni, mondja a képviselő, de nem működött. Pour le point neuf, comme ça monsieur Depré aura le temps de se préparer. Nos, akkor Fernandes úr felkészül majd a 9-es napi rendi ponttal kapcsolatosan a szólásra. Ugye itt a 2016-os évi költségvetés iránymutatásairól van szó, harmadik szakasz. Köszönöm, elnök úr, portugálul fogok szólni. E Ennek a jelentésnek a szándéka, hogy ihletet merítsen a költségvetés tervezetből, amelyet a bizottság készített az iránymutatások kihívást jelentenek a bizottság számára. A bizottság azt tervezi, hogy az új költségvetés tervezetet májusban mutatja be, és a költségvetési javaslat remélhetőleg majd választadalmi prioritásainkra és aggájainkra. Ezek az iránymutatások a következőből indulnak ki. A kifizetésekkel kapcsolatos problémákat meg kell oldani a tanács nyilatkozatai ebben az irányba kell, hogy mutassanak. E que fique definitivamente resolvido essa questão no ano eh, corrente. Nos, a 2015-ös év illetően erre vittük át ezt a problémát. A 2016-os évi költségvetésben természetesen lesznek korlátok. Véleményem szerint a szerkezet egyszerű, az üzenetek világosak. Ez egy olyan struktúra, amely ilyet szerintem a lehetőségei keretein belül megőrizhetünk. Át kell adnunk az üzenetet a polgároknak, mégpedig a prioritást élvező üzenetet, és meg kell mutatnunk, hogy az Európai Unió költségvetése hozzáadott értékkel rendelkezik. Ez rendkívül fontos. És különösen egy beruházási költségvetés ez, ahol is az administratív kiadások csupán 6%-ot képviselnek. Az elsődleges üzenet az kell, hogy legyen, hogy a 3E-re fókuszálunk, ugye ez a ö, foglalkoztatás, a vállalkozások és a vállalkozói szektor. Az Európa 20 20-as program, a képesítések fontossága, az oktatás fontossága, a KKV-k jelentősége világos. Amikor a vállalkozókról beszélünk, akkor a kutatásról szólunk, az innovációról, tehát itt olyan programokról van szó, amelyeket meg kell védenünk, mint például a 2020, a Horizont 2020-as programot. Ez tehát az az üzenet, amelyet közvetíteni kívánunk, és meg akarjuk mutatni, hogy a strukturális alapok igenis fontosak ezen célok elérése érdekében. És nyilvánvaló, hogy a fiatalok munkanélkülisége esetében programokra van szükség, különösen mobilitási programokra, és ilyenek vannak is. A mobilitás kérdése nagyon fontos. Az Európai Unió Ban minden évben több millióan vannak érintve a mobilitásától, ugyanakkor a munkanélküliségi ráta rendkívül magas, vannak egyes helyeken állásajánlatok, megüresedett munkahelyek, ugyanakkor vannak munkanélküliek, tehát meg kell találnunk a módját annak, hogy segítsük a munkahelytalálást, és, találást, és az a gazdaság szempontjából is előnyös. Ugye itt van a mobilitási program azok számára, akik már nem fiatalok, középkorúak, idősebbek, a 30 év fölöttiek, nos számukra is megfelelő programokat kell kialakítani, megfelelő projekteket, hogy ugyanezt a mobilitást elő tudjuk segíteni. Nos, ezen prioritások esetében nem feledkezünk meg a szociális aggodalmakról, a szolidaritásról, oda kell figyelnünk a szegénység elleni küzdelemre is, és vannak más aggodalmak is. Az első az Európa 2020-as stratégia a belső szolidaritás és a strukturális alapok igenis, hogy jelen kell, hogy legyenek a szociális és gazdasági, valamint területi kohézióban. Nyilvánvaló, hogy az olyan problémákkal szemben, amelyek fennállnak, a szomszédság vonatkozásában, például az ukrán határon, a humanitárius segítségnyújtás kapcsán felmerült igényekkel kapcsolatban. Nos, az Európai Unió mindig is hangsúlyozta, hogy mi vagyunk az első számú donor nemzetközi szinten, de nem mindig vagyunk tudatában ennek. Tehát a külső szolidaritás egy másik fontos komponens. A belső és a külső szolidaritás egy másik kitűzéshez is kapcsolódik, mégpedig ahhoz, hogy legyen egy biztonságos Európánk. Az Európai Unió 2016-os költségvetése remélhetőleg egy másik beruházási tervvel is rendelkezik majd a Juncker tervvel, amelyről is szó esik ebben a jelentésben. A Juncker tervet itt egy kiegészítő alkotóelemnek kell tekinteni az európai költségvetéshez képest, tehát ez nem léphet az európai költségvetés helyébe. Nyilvánvaló az, hogy ahogyan már elmondottam, ez a költségvetés ennek a költségvetésnek az esetében egy-két dolognak nyilvánvalónak kell lennie, a kötelezettségeinket tiszteletben kell tartanunk, csak így leszünk hitelesek, és csak hiteles ö, szereplőként tudunk bizalmat teremteni. Ebből a szempontból úgy vélem, hogy a kötelezettségvállalások, különösen a több éves pénzügyi keretet illetően, a 2014-2020-as évet illetően, a kötelezettségvállalások egy realitást jelentenek, és ezek tiszteletben tartása azt is jelenti, hogy az európai alapok vagy a tagállamokkal kötött megállapodások lehetővé teszik majd, hogy 2016-ban mindent nagyon nagy sebességgel valósítunk meg a 2014-es, 2020-as többéves pénzügyi keret vonatkozásában. Nos, azok a nyilatkozatok, mint amik itt elhangzottak, például a kifizetések kapcsán, azokat tiszteletben kell tartani, és a kifizetések problémáit meg kell oldani. Ez ehhez egy stabil kifizetési tervre van szükség 2015-ös évet illetően, és jó lenne, hogyha ez a terv létrejönne, tiszteletben is tartanák, és 2015 lenne a határidő azt illetően, hogy a kifizetési tervet illetően megalapodásra jussunk. Mert, mert többször is elhangzott az itt, hogy szomorú üzenetet kellett itt közvetítenünk számos alkalommal, mert 22,6 millió eurós kifizetetlen számla volt a tavalyi évben, ami precedens nélküli tény. Ami a jövőt illeti, reméljük, hogy a több éves pénzügyi kerv felül, terv felülvizsgálata ebben a szellemben valósul majd meg, és tiszteletben tartjuk a kötelezettségvállalásokat, és mindazt, amiről az imént vitáztunk, itt van a saját források kérdésköre is. Reméljük, hogy 2016-ban ez már egy lezárt téma lesz. Persze ez egy regény, amit én most írok. Vannak itt prioritások, amelyek esetében üzenetet kell küldenünk, és azt hiszem, hogy ezeket illetően valamennyien egyetértünk, és a struktúrát illetően is mindenki egyet kell, hogy értsen. Ez egy egyszerű struktúra, a költségvetés struktúrája, egy cél van, mégpedig az, hogy a bizottságnak is egyet kell érteni ezzel, mert mert ezért megérte a munkánk, ami az általános iránymutatásokat illeti. Tehát a bizottságnak ezt azonnal el kell ültetnie az operatív programjába, tehát a mi prioritásainkkal a bizottságnak számot kell vetnie mindenféleképpen. És a tanácsnak is tiszteletben kell tartani a kötelezettségvállalásokat. Így lehet megszerezni a legfontosabb dolgot, a polgárok bizalmát, hogy legyen növekedés, legyen foglalkoztatás, és valóban szolidaris Európa jöjjön létre, akár bel, Európán belül, akár azon kívül. Köszönöm a politikai frakciók hozzájárulásait, az eszmecserét segítettek ezen jelentés létrehozásában. Mindig kérem ezeket a hozzájárulásokat, és jó lenne, hogyha a lehetőségekhez mérten tiszteletben tartanánk ezt a struktúrát, amely a jelentés struktúrája is egyben. Ez a struktúra kristályosodott ki a vitáink során, főként a legutóbbi ülésen, amikor beszéltünk erről a témáról. Merci, monsieur le rapporteur général. Y a-t-il des observations? Köszönöm, két megjegyzéssel élnék. Madame Gardiazabal. Muchas gracias, presidente. Eh, está claro, como lo he dicho. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan mondtam, Fernandes eh, úrral karöltve együtt dolgozunk. Gájer úr ön nincs itt, és a többiek sem, ezért a frakciónk nevében én fogok szólni a Fernandes jelentésről. Őszintén megmondom, hogy egy elég bonyolult anyagról van szó. Új költségvetés, új ötletek, új gondolatok, az előző költségvetési nehézségek után meg kell újítani energiájánkat. Átmenetileg próbálok megfeledkezni mindenről, ami már mögöttünk van, azért, hogy ismét lelkesedéssel tudjak a költségvetés felé fordulni. Ez jó anyag, megfelelő, tiszta struktúrájú, megvannak a célkitűzések, a politikai irányvonalak. Fernandes úr ezeket egyértelműen vázolta, illetve az anyagban szerepelnek a parlamenti prioritások is, Természetesen a foglalkoztatás, a vállalkozás, illetve a vállalkozó szellem, ezek nagyon jó gondolatok, tehát a 3E angolul, azonban ehhez gazdasági szempontból változásra van szükség, és a keresletet föl kell lendíteni. Ugye ez az a keret, amelyben gondolkodnunk kell, ezekre a kérdésekre kell hatást gyakorolnunk, hogyha azt akarjuk, hogy ez a költségvetés életképes legyen. Nagyon nehéz a 2016-os költségvetésről beszélni, mert elég sok olyan változó van, amely igen-igen homályos egyelőre, rengeteg a kérdőjel, és ahogy az anyagban is szerepel, ez lesz az első olyan esztendő, amikor a, nem lesz külön, külön, nem lesznek külön források a, a garancia lapra. Trabajando a, a un año vista, cuál va a ser el impacto del plan. Jelenleg tehát nem tudjuk azt sem például, hogy a beruházási terv milyen következményekkel jár. Még azt se tudjuk, hogy az idei évre milyen hatással lesz, hát még a következőre. Az MFF megváltoztatásáról beszélünk, szinte azóta, mióta ezt elfogadtuk. És még egy megjegyzés. A kifizetésekkel is foglalkozunk. Tehát négy olyan változó van, amelyek hatalmas hatást fejtenek ki a parlamenti álláspontot, megváltoztatják, illetve a 2016-os költségvetést is érintik. Iránymutatásról, irányvonalakról beszélünk. A dokumentum a parlamenti álláspontot egyértelműen megfogalmazza, a bizottság pedig eh, ráhatása lehet arra, hogy a költségvetést eh, milyen irányba kívánjuk vinni, tehát a szakbizottságunknak ebbe így beleszólása lehet, de ahogyan hangsúlyoztam, több olyan változó van, amely befolyásolja a munkánkat, különösen az első hat hónapban. Sok sikert kívánok, és számíthat a frakciónkra természetesen. Merci, Monsieur Ali. Shadow. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Támogatjuk a jelentéstevőt a legfontosabb kérdésekben, illetve az általános iránymutatásban a 2016-os költségvetésre nézve. Egy jó struktúrált anyagról van szó, és az általános irányvonalak benne vannak. prioritások egyértelműek, és a Költségvetési Bizottságban megtárgyaltak, belekerültek az anyagba. Gondolok itt az üzletfejlesztésre, munkahelyteremtésre, illetve a beruházási a Juncker terv megvalósítására. Ezek mind benne vannak az általános keretbe, beledolgozta őket az előadó, ezt rendkívül fontosnak tartom, és figyelembe kell venni azt is, hogy a Juncker terv igazából 2016-ban indul be, tehát szerintem ezek fontos lépések. Egy-két módosítónk van, de ezek nem igazán lényegi módosítók, egy-két részletre vonatkoznak. Ezt majd ezeket a jelentéstevővel megbeszéljük, megvitatjuk majd. Összességében azt mondhatjuk, hogy támogatjuk a jelentéstevőt, a 2016-os költségvetési iránymutatások kapcsán. Köszönöm. Elnök, úgy látom, hogy mások nem kérnek szót, ezért elmondom, hogy a módosítók határideje február 11-e, február 26-án tárgyaljuk meg, illetve szavazunk majd erről az anyagról, és a márciusi plenárison került terítékre a 2016-os iránymutatás a költségvetés kapcsán harmadik szakasz. Most pedig átadom a szót a Döpré úrnak az első szakasz, 2016-os parlamenti költségvetés. Euh, Monsieur le Président, ce n'était pas que je n'étais pas prêt, euh, mais je voulais laisser... Tisztelt elnök úr, természetesen a 2016-os költségvetés kapcsán a prioritás ugye a bizottság. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy egy munkadokumentumról van szó. Ez figyelemre méltó, különösen azon részekre gondolok, amelyeket a szakbizottságunk fogalmazott meg. Jó struktúrált információk vannak benne ebben az anyagban a parlament költségvetéséről a Lisszaboni szerződés életbelépése óta. Például ott van a táblázat, amely a 2011-től követi végig a parlamenti költségvetés emelkedését, illetve ebben az anyagban benne van a benne vannak a parlamenti prioritások, illetve ennek a története az elmúlt pár évre visszamenő, visszamenőleg. Ez azt jelenti, hogy igazából megadja a keretet, a munka keretet ez a dokumentumon. Mindenkit arra kérek, hogy figyelemmel olvassa a szöveget egészen az első előzetes iránymutatásig, 2016-os iránymutatásig az anyagban. Ez, ez már az én asztalom hozzám tartozik. illetve más politikai frakciók munkája is benne van. Tehát szeretném pontosítani, hogy jelenleg csak egy kezdeti, egy előzetes munkáról van szó, amely a parlamenti főtitkárral való beszélgetésre épül, ő pedig nem sokára megvédi majd a parlamenti költségvetéssel kapcsolatos becsléseket. Tehát egy rövid jelentést adtam eddig az árnyék jelentéstevőknek, nagyon sok kérdést azonosítottunk, amelyekre majd a folyamat során kell választ adni. Ezeket eddig még nem tudtam bevenni a jelentésbe, hiszen ezek még túl friss fejlemények. Tehát jelenleg az tartalmat illetően egy előzetes orientációt tudok csak adni. Az első ilyen. Természetesen a költségvetést illetően azt szeretném, hogy a költségvetési növekedésnek megmaradjanak a korlátai, különösen a jelenlegi kontextusban figyelem, a jelenlegi kontextust figyelembe véve. Tehát azt javaslom első orientációként, orientációs pontként, hogy a kiadásokat 2016-ra korlátozzuk 20 ban tehát a ötös ö, sor kiadásainak 20%-ában határozzuk meg. Ezek az administratív költségek az európai intézményeknél, tehát azt javaslom, hogy itt a 20%-os plafonértéket határozzuk meg. A harmadik oldalon találják meg ezt az anyagban, és azt látjuk, hogy bizonyos esetekben 19% körül van ez az érték. Az én javaslatom az, hogy a 20%-ot ne haladjuk meg. Aztán ugyanebben a sorban a 2016-os költségvetés 15-höz képest szerintem 2%-kal emelkedhet maximum. Hogy miért? Nos, itt is láthatják, az anyagban. Tehát itt is egy két százalékot neveztem meg plafonértéknek, és 2011-től egészen 2015-ig ez volt a gyakorlat. Természetesen vannak olyan kollégák, akik nem értenek ezzel egyet. Hogyan is eh, jutottam a két százalékra? Nos, általában vannak eh, személyzeti költségek, adminisztratív költségek, ugye ezek benne vannak a jelenlegi hivatalos bizottsági anyagban, ez 1,6%-ot tesz ki, illetve eh, az infláció növekedését követi. Ez egy annexációs rendszer a fizetéseket, illetően annexáljuk, és ez, az a, ez alapján 0,4%-ot határoztam meg. Így jutottam a 2%-hoz 2016-ra. Az első prioritást illetően, és erre már beszéltem a főtitkárral, szerintem azt kell kérnünk, azt kellene kérnünk a főtitkártól, hogy a következő prezentációja alkalmával február 26-án, amikor a parlamenti költségvetés becsült adatairól beszél majd, akkor ezt kövesse. Tehát az első prioritás, prioritás a biztonság. A, ugye egyértelmű, hogy a közelmúlt eseményei rámutattak arra, hogy az épületekhez való bejut, hozzáférés az épületekbe való bejutás, az épületi környezete biztonsági eh, problémákat vet fel. Aztán 2013-ban egy fontos döntés született. A biztonsági kérdést eh, internalizáltuk, azaz belső szervezetet tettünk erre ezért felelőssé ez pedig közvetlenül emeli a felelősségünket. Ezért azt szeretném, hogy a Költségvetési Parlamenttel kapcsolatos prezentáció során a főtitkár beszéljen arról, hogy hogyan kívánja megerősíteni a biztonsági intézkedéseket, és hogy ennek milyen költségvonzata van a 2016-os költségvetésre nézve, ezek közül, az intézkedések közül természetesen a legtöbb elkerülhetetlen, és ezeket mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát ez az első prioritás. Aztán a második. Ez pedig az, hogy a Lisszaboni szerződés óta a parlament, az Európai Parlament felelőssége növekedett, hiszen társjogalkotók lettünk, szinte az összes intézményi döntés illetően. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt a felelősséget, a társjogalkotói, illetve ellenőrzői felelősséget meg kell erősíteni, hiszen ezzel kapcsolatos jogszabályok értelmében kötelező ö, számunkra azt, hogy meg az, hogy megvizsgáljuk, hogy a meghozott döntéseket a bizottság hogyan foganatosítja. Tehát itt a felelősségünk igen jelentős. Három dolgot javaslok ebből a tekintetben. Az első, meg kell erősíteni, bár némileg ez már megtörtént, hanem is az egész bizottság részére, de meg kell erősíteni a személyzeti állományt, a titkárságot, annak azt a részét, amely a társadalkotási kérdésekkel foglalkozik. Most azt látjuk, hogy itt hiányosságok mutatkoznak, nincsen kellő személyzeti háttér, nincsenek emberek, akik ellenőrizni tudják, hogy az általunk meghozott döntések valóban megszületnek, hogy a programokat megvalósítják-e. Szinte semmilyen ellenőrzést nem tudunk folytatni nem tudjuk, hogy hogyan valósulnak meg a dolgok, hogy az által meghatározott politikai prioritásokat mennyiben érvényesítik. Tehát meg kell erősíteni a bizottsági titkárságot, különösen az ellenőrzés feladatát illetően, írási kérdéseket illetően. Aztán tovább folytatva a parlamenti asszisztensek kérdésére is rápillantottam, és elég érdekes dolgokra jöttem rá, amelyeket most szeretnék megosztani önökkel, és amely ö, dolgok bizony kiérdemlik a figyelmünket. Statisztikák léteznek, tehát nem én állítottam ezeket össze, hanem van egy hivatalos anyag, amelyben megtalálhatóak ezek a statisztikák. Minden képviselő tized ö, ö, asszisztenssel dolgozik. 6-30 között van az általuk elfoglalt ö, helyek, irodák száma az, assziszt, az asszisztensek által elfoglalt tehát a parlamenti képviselőnként 43 akár 43 asszisztens is lehet egy parlamenti képviselőnek. 16 olyan képviselő van, akinek nincsen helyi asszisztense, azonban 84 képviselőnek több mint 10 helyi asszisztense van. Bizonyos politikai frakciókban ezt látjuk, erre érdemes lenne odafigyelni illetve 45 olyan képviselő van, akinek egyáltalán nincs akreditált asszisztense vagy helyi asszisztense. és véleményem szerint ez egy egyedülálló jelenség, ami hagyha a statisztikájukra tekintünk. Tehát a javaslatom a következő. Már beszéltem erről a főtitkárral, és most annyit mondhatok, hogy szerintem a helyi asszisztensek üzönét mindenképpen valahogy szabályok közé kell szorítani. Tehát Ugye, és ezt tudjuk, hogy a parlament fizeti az asszisztenseket, azaz az állampolgárok adójából fizetjük ezt. Javaslatom tehát, nézzük meg, hogy hány akreditált asszisztensnek kellene lennie, mennyi a legitim, és hány helyi asszisztenssel kell számolni. Számomra szerintem itt óriási visszaélések történnek, hiszen a költségvetési lehetőségek rámutatnak arra, hogy társjogalkotóként kell föllépnünk, illetve ellenőrzi szerepünket, szerepet is be kell töltenünk, és ehhez munkatársakra van szükség. ha csak helyi asszisztensek vannak, az tehát visszaélésnek nyilvánul szerintem. Azt egyértelműen kimondtuk, hogy a jelenlegi helyzet nem, nem tartható, hiszen egy óriási média botrány képe lebeg előttünk, hogyha ezt így folytatjuk. Aztán nagyon-nagyon sok kérdés felmerül, ezeket nem szeretném egyesével végigvenni, Euh, majd visszatérek eh, ezen kérdéseket illetően, hiszen a koordinátoroknak, illetve árnyékjelentéstevőknek is rengeteg kérdésük van, tehát majd jobban fölkészülök, és akkor visszatérek önökhöz, azonban most négy gondolatra szeretnék központosítani, ami az adminisztratív kiadásokat illeti. 20% alatt maradjon eh, ez, ami az Európai Parlamentet illeti az összköltségvetésből. A 2016-os költségvetés 15-höz képest maximum 2%-kal emelkedhet. Aztán, ami a belső személyzetet illeti, meg kell erősíteni a bizottság eh, titkárságát, a jogalkotási kérdéseket illetően, illetve az egész bizottságra vonatkozóan az ellenőrzési feladat betöltésére. És a negyedik gondolat, ugyanígy szabályozni kell az akreditált asszisztensek, illetve helyi asszisztensek arányát, illetve számát, valamint meg kell erősíteni a parlament biztonságát. Ez tehát az összegzés, a főtitkár úr el fog jönni, és beszámol majd részletesen ezekről a kérdésekről. Szeretném hangsúlyozni, hogy vannak nagyon fontos elemek, kérdések az épületeket illetően, a parlament bürója egy középtávú globális programot készül létrehozni, amely kitérne a további kapacitási követelményekre, aztán a, a, a épületekkel kapcsolatos problémákra, hiszen a főtitkár úr egereket is látott rohangálni az épületben, aztán ott van a fűtés, ami telenként nem mindig, nem mindig működik, illetve vannak operatív szükségességek, bizonyos épületeket át kell építeni, vagy fel kell újítani, vagy például a bizonyos üléstermekben a, a fordítás és tolmácsolási berendezést kell frissíteni. Tehát a főtitkártól azt kértem, hogy a biztonsági kérdésekről beszéljen, beszéljen majd február 26-án, amikor a költségvetési kérdések kerülnek terítékre, illetve az épületekkel kapcsolatos középtávú elképzeléseket vázolja, márciusban szó lesz majd erről, most nem tudom pontosan, hogy mikor az emásszal. Ennyit dióhéjban, tisztelt elnök úr, és természetesen továbbra is együttműködök az árnyékelentéstevőkkel. A kiadások területén bizonyos ágazatokban csökkentéseket fogunk továbbra is javasolni. Köszönöm. Nos, nem tudom, hogy esetleg a főtitkár úr mit szólna egy macska elképzeléséhez az irodájában. Manka képviselő úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a rendkívül kimerítő és részletes információkat. Nos, azt az időszakot is felölelte ez, amikor én voltam még jelentéstevő a költségvetést illetően 2010-ben, vagy arra is utalt, és az én adataim is közeliek voltak az ön adataihoz. Nos, egyetértek sok gondolattal, amit bemutatott, egyetértek azzal, hogy az Európai Parlament általános költségvetése 20% alatt maradjon az ötös fejezetben, ahogyan mindig is volt. Néha kicsit fölé mentünk ennek a határértéknek, de általában 20% alatt maradtunk, és ezt a jó szabályt meg kell őriznünk. A második dolog mennyivel növeljük az Európai Parlament költségvetését. Itt 2%-ról esik szó ebben az anyagban. A legutóbbi becslések szerint 2016-os inflációt illetően 1,1%-os inflációról szólnak ezek a becslések, és ezt is meg kell néznünk, hogy a mi előirányzatunkat egy kicsit ehhez tudjuk igazítani. És egy utolsó észrevétel, talán, ahogyan eddig tettük, a képviselők jutatásait nem kellene indexelni, az én időmben is így volt, és talán a válságra tekintettel ez egy megfelelő jelzés lenne ami pedig a munkatársak szemének csökkentését illeti kötelességünk minden évben a létszám 1%-os csökkentése. Az a parlamentet is érinti, de ennek nem, a, nem kell érinteni a frakciókat. Körülbelül 6000 tisztviselő van a parlamentben, tehát van egy bizonyos mozgás, mozgástér, hogy ezeket a létszám csökkentéseket megoldjuk. Ez persze egy kedvezőtlen benyomást kelthetne a parlamentről, hogyha ezt az 1%-os létszám csökkentést nem hajtanánk végre, nehéz lenne ezt megindokolni. Ezért én további tartalékokat irányoznék elő. Nos, Elnök úr, az ön jelentése csak egy nyelven hozzáférhető, ugyanez igaz a módosító. Most, ha a módosítók nem mennek át, akkor is le kell fordítani ezeket a módosítókat az összes nyelvre, szerintem ennek semmi értelme nincs. Hogyha tehát a módosítókat elutasítják, akkor nem szükséges fordítást kérni esetleg egy hónappal később, és ez hatalmas megtakarítást eredményezne. Ez a tartalék a parlament rendelkezésére állhatna és akár ki lehetne helyezni a fordításokat, és az itteni személyzetnél létszámcsökkentést lehetne végrehajtani, ez megtakarításokat eredményezne. Egy másik dolog, akár havi 3 millió eurót is meg lehet takarítani, hogyan is, majd mindjárt kifejtem. Nagyon jól tudjuk, hogy európai parlamenti képviselőként kérdéseket nyújthatunk be az Európai Bizottsághoz. Tudják, hogy mennyibe kerül az Európai Bizottság válasza? A szemvevőszék szerint egy válasz 1600 euróba kerül átlagosan. Tehát néha csak azért nyújtanak be szóbeli kérdéseket, mert a képviselő úgymond pontokat gyűjt ezáltal, és ez különböző képviselőkre igaz ez a módszer. Tehát, hogyha egy szóbeli kérdést nyújtunk be a bizottsághoz, ezt csak akkor tegyük, ha erre valóban szükség van, hiszen így módon is kiadásokat takaríthatunk meg. 3000 euróról van szó, itt 3 millió euróról van szó havonta, az az évente 36 milliós megtakarításról. Persze be lehet nyújtani szóbeli kérdést, de csak akkor, ha erre valóban szükség van, nem pedig pontgyűjtés céljából. Ez szintén hatalmas megtakarításokat eredményez. Aztán nézzük tovább. Nos, Bizonyosan lesznek programok a parlament épületeinek bérletét, vagy esetleg épületek vásárlását illetően. Azonban a jövőben mindenképpen egy tervre van szükség az ingatlan politikát illetően. Kérjük, hogy a főtitkár mutassa be nekünk ezt az ingatlan politikai tervet. És aztán egy világos szabályt kell meg határoznunk. Ha úgy döntünk, hogy megvásárolunk egy épületet, akkor több alternatívát is fel kell mutatni. A múltban gyakran előfordult, hogy egyetlen opció volt, és ezek általában mindig a legdrágább épületek voltak. Nem volt választási lehetőség, legalábbis úgy tűnt. Egyetértek a jelentéstevővel azt illetően, amit az akredit, akreditelt és a helyi asszisztensekről mondott. Hát szerintem az egy szégyen, hogy egy képviselőnek 46 helyi asszisztense legyen. Egyeseknek pedig nincs akreditelt, tehát parlamenten belüli asszisztensük. Próbáljunk egy középutat talán ezen két szélsőség között. Ami a helyi asszisztenseket illeti, nekik is, nekik is nagyon fontos feladatuk van az egyes tagállamokban tehát a helyi asszisztenseket meg kell tartani, de észszerű módon, mindenképpen indokolt módon. Van más mód is a megtakarításra. Tisztelt kollégák bizonyosan tudják, hogy mindaz, amit itt előállítunk az Európai Parlamentben, ugye itt jegyzőkönyvet kapunk, ezekről az ülésekről, és papíron kapjuk meg ezeket a jegyzőkönyveket. Hogyha online konzultáljuk ezeket a dokumentumokat, ez is megtakarítást jelenthet, mert Luxemburgban nyomtatják ezeket a dokumentumokat, és talán elegendő lenne e-mailen megkapni ezeket a jegyzőkönyveket. Ha valaki kifejezetten kéri, megkaphatja papír alapú dokumentum formájában is. Néha közvetlenül a papírkosárban landol a jegyzőkönyv, tehát ezen is lehetne megtakarítást elérni, és megmutathatnánk az európai polgároknak, hogy képesek vagyunk a költségeket észszerűsíteni és a bürokráciát csökkenteni. Köszönöm. Merci, Monsieur Manka. Köszönöm, Manka úr. Derjed asszony. I'd like to thank Monsieur Köszönöm szépen Dupré úrnak a beszámolót. És elnézést kérek kollégám nevében, Junos nevében, sajnos nem tudott már eljönni. Üdvözlöm ezt a vitát. Nagyon gyakorlatias, nagyon sok szinten megvalósul ez a gyakorlatiasság, ami pedig a személyzetet életi Lisszaboni stratégia, illetve szerződés nyomán. Nagyon jó, hogy fokozódik az elszámoltathatóság, ezt azonban részletesebben meg kell ismernünk. Ami a biztonsági kérdéseket illeti, kiegyensúlyozott válaszra van szükség, hiszen fontos, hogy ez a ház nyitott legyen, és hozzáférhető a nyilvánosság számára. Nem szabad megengedni, hogy a delegációk óriási nehézségekkel jussanak be az épületbe, tehát itt pragmatikusnak kell lennünk már, ami a biztonsági kérdést illeti minden esetre köszönöm szépen még egyszer a, a munkájukat, és várjuk a részletesebb adatokat. Köszönöm. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Először is azt szeretném javasolni, hogy itt a tanácskozásainkra hívjuk meg a kvesztorokat és a parlament illetékes alelnökét, mert fontos az, hogy itt a kommunikációt is javítsuk. Ez lenne az én kívánalmam a titkárság felé. Természetesen a másik dolog az, hogy állandóan áramlanak ránk az adatok, ez egyre erősödik, és itt a rendszereket is ki kell igazítani ennek megfelelően. Hogyha valaki nem akar papírdokumentumot, akkor garantálni kell, hogy mindenhol megfelelő a wifi összeköttetés például, hogyha a plenáris ülésterem ben 200-an ülnek, akkor gyakran nem is működik az internet, és ez egy ijesztő helyzet, hogy ilyen fontos üléseken egyszerűen összeomlik a kommunikáció. Újságírók részéről is számos panasz érkezett e tekintetben, ez elfogadhatatlan számunkra, és a polgárokkal folytatott kommunikáció számunkra elsőrendű. Aztán az is fontos, hogy itt parlamentben vagyunk, sokan azt akarják, hogy újra válasszák őket, tehát a látogatók is fontos szerepet játszanak, a választóink, és megállapíthatom, hogy nincs megfelelő tárgyalóterem erre a célra, tehát hogyha most 12 embert ö, valahol fogadni akarok, hát a bárban sem működik ez, az Astrid Luring a más épületben sem működik ez, tehát nagyon nehéz egy megfelelő, zárt termet kapni erre a célra, vagy akár rendezvények céljaira is. Most biztonságokán megtakarításokra van szükség, és egyszerűen elszigetelődünk a választóinktól. Nem szeretnék elefánt csontoronyban élni. Jó lenne, ha továbbra is méltó körülmények között tudnánk fogadni a látogatóinkat, itt fiatalokról, fiatal újságírókról van szó, nekik kellene előnyt élvezniük, hogy jobban tudjanak velünk kommunikálni. Azt hiszem, hogy tervre van szükségünk a nyug, nyugdíjalap deficitje miatt is. Ezt le kell építeni, megtakarításokat lehet például a sofőrszolgálattal elérni. Jó lenne, hogyha egy egységes sofőrszolgálat lenne az egész parlament számára, és csak kivételes helyzetben lehetne ezt igénybe venni a törzsidőn kívül ugye be kellene jelentkezni előre, hogyha valaki a sofőrszolgálatot igénybe akarja venni, és ez nagy megtakarításokat eredményezne. Ez szintén egy kívást jelent, 5%-ot meg kell takarítanunk, le kell építenünk a személyzetből évente 1%-ot, és így nehéz új létszámhelyeket létrehozni, meg kell nézni, hogy hogyan lehet hatékonyabban működni, esetleg átképzéseket kell foganatosítani itt a parlamenten belül egyes személyzeti osztályokra vonatkozóan. Egyes helyeken leépítésre van szükség, más helyeken fel kell duzzasztani a létszámot. 4%-kal csökkentettünk már, bizonyos területeken nagy mozgástér tehát nincsen. Az asszisztensek, az akreditált asszisztensek esetében sajnálom, hogy egyes kollégáim már nem tudják megengedni maguknak, hogy Brüsszelben akreditált asszisztenseik legyenek, kevés erre a pénzügyi forrás, hogyha az átlag a hat helyi asszisztens, akkor értem ezt. Itt a polgárokkal folytatott helyi konzultáció, és fontos, hogy őket megfelelő információkkal el lehessen látni, és ezért egyes képviselők a származási országokra helyezték a súlypontot a e tekintetben, de nagyon fontos Brüsszelben is a képesített asszisztensek jelenléte. Én nem vagyok szakszervezet is, de azt hiszem, hogy a bérezést is javítani kellene az asszisztensek esetében, ennek vonzóbbnak kell lennie, hogy vonzóbb legyen a Brüsszelben való munka, mint a saját országban és a jövőben erre figyelnünk kell, hogy magasan képzett asszisztensek dolgozhassanak itt a parlamentben. Köszönöm. Vali úr, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Döpré úr beszámolóját, hogy figyelembe vette az én megjegyzéseimet és más árnyékjelentéstevőkhöz hasonlóan. Ez egy előzetes dokumentum, megpróbálunk egy megfelelő szintű anyagot kialakítani. Csak néhány kezdeti pontosítás. A jelentéstevő azt javasolja, hogy tartsuk meg a kétszázalékos maximális növelést, és ez az inflációs paraméterekkel is összhangban áll. Ahogyan a szocialisták árnyékjelentéstevője Manka úr elmondta, az infláció, amelyet előre jeleznek, a bizottság varázslója az 1,1 százalék lesz a jövő évre vonatkozóan. Nem hiszem, hogy ezt az adatot tiszteletben tartották, mert nagyon nehéz ezt előre jelezni, az LKB adatai is láthatjuk, hogy elég nyomorúságos helyzetben van a gazdaság. Nos, tehát ez a két százalék szerintem inkább 0% felé kellene ennek tendelnia, mert deflációs trendet tapasztalhatunk, és stagnálást, tehát szerintem ez az adat nem helyes. Jó, viszont az, hogy 20% alatt maradjunk az ötös fejezetben az administratív költségek esetében, ahogyan ezt jelentéstevő is kifejtette, aztán az is fontos, hogy a helyi asszisztensek fölött nagyobb ellenőrzést gyakoroljunk. Talán egy százalék lehetne a maximális kvóta, amit erre a célra lehetne fordítani, és akkor így megoldódna ez a helyzet, hiszen nem főleg a származási országban lennének asszisztensek, hiszen a mandátumunk az, hogy itt dolgozzunk Brüsszelben. Aztán itt van a biztonság kérdésköre, az egerek és egyebek. Nos, Erről talán a nyugodtabb körülmények között szólhatunk. Most nem akarok ezzel több időt rabolni, mert más is van még a napi renden. Merci, Madame Grasslő. Grasslő asszony. Nos, szólásra jelentkeztem, mert Manka úr megjelztett, őszintén szólva nem találom jónak, hogyha egyesek arról határozzanak, hogy másoknak ne legyen papíralapú dokumentumuk. Egyesek előkészülnek az ülésekre, tehát előtte dokumentumokra van szükségük, és ezeket meg akarják kapni. Nekem gyakorlatilag nincsen internet a házamban, mert a németek inkább mást akarnak finanszírozni, tehát nekem mindenképpen dokumentumokra van szükségem, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságban is azt látom, hogy a kollégák egyre kevesebb dokumentumot olvasnak el, és az elektronikus dokumentumoknak az a nagy hiányosság, hogy ott nem lehet jegyzéseket, feljegyzéseket tenni, nagyon fontosnak tartom a saját összefoglaló készítésem miatt, hogy feljegyzéseket készítsek egy dokumentumon. Tehát én azt ajánlanám, hogy a fő dolgokkal foglalkozunk, ne a mellék dolgokkal. A dokumentumok kinyomtatása a, a munkadokumentumokként, ez egy mellékes dolog, inkább a személyzeti költségek a fontosak, hiszen azt hiszem, hogy ott igencsak csak hogyha például öt személyzete helyet akar megszüntetni, akkor nyugodtan el tud látni minket a következő öt évben papír alapú dokumentumokkal. Hogyha nem építjük le ezt az öt munkahelyet, akkor az adófizetőknek kell ezt a hézagot feltölteni. Tehát a fő dolgokkal foglalkozunk, ne a mellék dolgokkal. Ez tényleg fontos. Ez tényleg egy vörös vonal, ami minden kolléga számára a lényeges, és csak óvogató, hogy így járjunk el. Köszönöm. Merci, monsieur le président Köszönöm szépen, elnök úr. Általánosságban támogatom Döpré urat a 2016-os költségvetés alakításában. Némileg egyet, nem értek egyet Manka úrral, hiszen hogyha ketten vagy hárman közülünk túlságosan sok helyi asszisztensre dolgoznak, az nem mindannyi, mindannyiunk szégyene. Ha Észtországban van egy tolvaj, az nem jelenti azt, hogy minden ész tolvaj. Tehát támogatom Döpré úr javaslatát, esetleg jobb szabályozásra van szükség ezen a területen, de javasolnék talán olyasmit is, ami tovább megy ezen a jelentésen. Hosszú életem alatt azt tapasztaltam, hogy a legjobb gyógyszer a csalók ellen az, hogyha nyilvánosságra hozzuk a tetteiket. Hiszen akkor majd az egészet megoldják az, az állampolgárok. Vele úrral jó lesz beszélni, de talán egy előkészítő ülést is eh, tartani kellene. Tudom, hogy vele úr hogyan dolgozik. Merci, Monsieur Taron, Monsieur Iturgiaz. Iturgiaz úr következik. Gracias, señor presidente. Eh, dos Köszönöm szépen, elnök úr. Két nagyon rövid megfontolás. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani az elhangzott észrevételekért és javaslatokért, de miután meghallgattam bizonyos témákban, különösen a biztonság témájában a kollégákat, felmerül bennem, hogy a biztonsággal kapcsolatosan, amikor a biztonságról beszélünk, akkor már nincs is biztonság. Tehát a biztonság témájában nem lehet folyamatosan erről beszélni, megnyitni a kapuinkat, és közben a nyitottságról beszélünk zárt ajtók mögött. A második téma az asszisztensek témája. Nyilvánvaló, hogy a helyi asszisztensek és az akreditált asszisztensek között különbséget kell tenni. Van egy olyan kérdés, ami lényeges, hogyha például valakinek egyetemi végzettsége van, egy asszisztensnek, akkor nincsen probléma, de hogyha valaki mondjuk negyed, öt éves, tehát utolsó éveit végzi például egy jogi kurzusnak, akkor nincsen lehetősége a parlamentnél dolgozni, és ez a fiatalok számára nagy korlátozottságot jelent, nem használhatják ki ezt a lehetőséget, hogy velünk dolgozzanak, ezért úgy gondolom, hogy még egyszer meg kell gondolnunk ezeket a szabályokat, és Veder úr is talán megfontolhatná ezeket a szempontokat. Köszönöm. Merci. Merci pour... Euh, Köszönöm szépen, és köszönöm a vitát. Ugye még több időre is szükségünk lehetett volna. Döpré úr, van-e megjegyzése? Igen, feljegyeztem a kollégák hozzászólásait, de azt hiszem, hogy lesz még lehetőségünk arra, hogy ezekről az elemekről beszéljünk, akkor, amikor a főtitkár úr ellátogat hozzánk Két dologra hívnám fel a figyelmet. A a biztonság nem egyenlő azzal, hogy az épületbe való bejutást korlátozzuk, erre többen utaltak. A biztonsági elemek vagy kérdések olyanok például, hogy ha valaki be akar törni, be akar jönni az épületbe, akkor, akkor azt hogyan kezeljük. Aztán az utolsó hozzászólásra természetesen nem minden nyilvános. A büró már döntést hozott, és a biztonsági kérdéseket rábízta egy alelnökre, egy külön alelnökre. A tagállamokban van egy ilyen parlamenti szakbizottság, és talán az alelnök tájékoztatást nyújthatna a meghozott intézményekről. Szerintem ez jó lenne, egy-egy demokratikus intézkedés lenne, hogyha mi parlamentünkben is ugyanígy történhetne, mint a nemzeti parlamentekben. Tehát följegyeztem mindenkinek a megjegyzését, a hozzászólását, és természetesen majd prezentálom önöknek az új orientációs pontokat, az árnyék jelentéstevőkkel pedig tá- tájékoztató ülést tartok még. Köszönöm szépen. Maximum háromnegyed egyig maradhatunk itt. Most pedig szavazás következik hat jelentésről globalizációs kiagazítás témájában. Tehát eh, rátérhetünk a szavazásra vita nélkül, akkor kezdjük az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról a szavazást. Gressle jelentés, elhalasztottuk, tehát Az európai szemeszterrel kapcsolatos jelentés következik. 49 módosító született, és akkor térjünk rá a szavazásra. Első bekezdés, első módosítás. Ki van mellette? Köszönöm ellene. Ki, ki tartózkodik? nincs tartózkodás, akkor ezt megszavaztuk. Hármas bekezdés, kettes módosító, részenkénti szavazás, első rész, ki van mellette? Köszönöm. Erről elektronikusan szavazni fogjuk, tehát ellenőrizzük, kérem szavazzanak. Temps est Megnyitom. Lezárjuk a szavazást. Elutasítottuk. Második rész következik. Mellette. Köszönöm. Ellene. Elfogadtuk. Következik a hármas bekezdés három módosító pozitív javaslattal, ki van mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtó. Négyes bekezdés, négyes módosító, negatív javaslat, mellette. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elutasítottuk. Négyes bekezdés ötös módosító pozitív javaslattal ki van mellette. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ötös bekezdés hatos módosító negatív javaslattal ki van mellette. Ellene. Köszönöm, tartózkodás elutasítottuk. 6-os bekezdés 7-es módosító, szóbeli módosító. Len, alors l'amendement, c'est un ajout. Egy kiegészítésről van szó. Unprecedented amount of unpaid bills of 24.7 billion euros at the end of 2014. C'est une précision. Tehát egy pontosítás, egy kiegészítés, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hatos bekezdés, nyolcas módosító, pozitív javaslattal. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes bekezdés, kilences módosító, pozitív javaslattal. Ki van mellette? Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés. A kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés, tízes módosító az kiesett, elnézést, akkor 8-as bekezdés 11-es módosító negatív javaslattal mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as bekezdés 12-es módosító. Á, ez is okafogyottá vált. A 13-as és akkor 8-as bekezdés A 14-es módosító pozitív javaslatta, ki van mellette? Köszönöm, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es bekezdés 15-ös módosító, egy kiegészítés, egy pontosítás, szóbeli, negatív javaslata, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es bekezdés 16-os módosító pozitív javaslattal ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es bekezdés 17-es módosító pozitív javaslattal mellette köszönöm ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es bekezdés, 18-as módosító pozitív javaslattal mellette, köszönöm ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es A bekezdés, 19-es módosító, pozitív javaslattal mellette. Köszönöm, ellene, tartózkodás elfogadó. 9-es A bekezdés, 20-as bekezdés, szóbeli, mód, szó, szó, szóbeli módosító, pozitív javaslattal, egy pontosításról van szó. Two branches, avis favorable. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 10-es bekezdés, 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 10-es bekezdés 22-es módosító negatív javaslattal mellette, köszönöm ellene, köszönöm, tar tartózkodás, elutasítottuk, 10-es bekezdés 23-as pozitív javaslattal mellette, Köszönöm ellene. Köszönöm tartózkodás. Elfogadtuk. tízes bekezdés, 24-es módosító pozitív javaslattal. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. tízes bekezdés, 25-ös módosító negatív javaslattal mellette. Köszönöm, ellene. tartózkodás, elutasítottuk. Tízes, beke, tízes bekezdés 26-os módosító pozitív javaslata mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes bekezdés 27-es módosító pozitív javaslata mellette, köszönöm, ellene, köszönöm, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes bekezdés a pont, 28-as módosító negatív javaslattal, mellette. Köszönöm ellene tartózkodás. Elutasítottuk B kompromisszum, pozitív javaslattal mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as, 29-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogató, 10-es bekezdés C pont 30-as módosító fogyottá vált, akkor 10-es A 31-es módosító ki van mellette. Köszönöm ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es bekezdés 32-es módosító pozitív javaslattal. Szóbeli módosító. Ki eh, ki van mellette? Köszönöm, ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 11-es 11. es bekezdés 33-as módosító negatív javaslattal mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 34 és 35-öst visszavonták, aztán van egy szóbeli módosító, 36-os számú, pozitív javaslattal, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as módosító, 11 elbekezdés, negatív javaslattal mellette. Köszönöm, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 11B, 39-es módosító, negatív javaslattal mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 11C 40-es módosító negatív javaslattal mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es bekezdés 41-es módosító pozitív javaslattal mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es bekezdés 42-es módosító negatív javaslattal mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es bekezdés 43-as módosító mellette Köszönöm, ellene tartózkodás Elfogadtuk 13 más bekezdés 44-es módosító negatív javaslata mellette. Köszönöm ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 13-as bekezdés 46-os módos, 45-öst visszavonták, tehát 46-os következik. Pozitív javaslattal mellette. Ellene elfogadtuk. 13-as bekezdés 47-es módosító pozitív javaslattal mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as bekezdés 48-as módosító negatív javaslattal mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 13a okafogyottá vált, úgyhogy a szöveg egészéről módosított formájában fogunk szavazni elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. elfogadtuk, 19, 7 arányban, 6 tartózkodással. Valaki szót kér? Ça n'a pas fonctionné? Nem működött? Prendre la parole? Szót kér? Ah, vous abstenez? Oui. Tartózkodik, rendben. Donc on va ajouter votre abstention jó, akkor ezt is hozzávettük, a tartózkodások szeme az 8 tartózkodás volt. Alors attendez, il y encore des virements. Des... Elnézést, vannak még itt az átcsoportosítási kérelmek. Gárdia Zabár asszony, a hármas szakaszt illetően öné a szó. De, eh, ezt a transferen... Elnök úr, ez e, az utalás, és e, most az elnök közbevág a felszólaló. Csak egy mondatot szeretnék mondani. Ez a szervezeti változásokhoz kapcsolódik ez az áthelyezés, ami a bizottsági összetételi változásokhoz kapcsolódik, és meg tudjuk szavazni probléma nélkül. Akkor nincs probléma, hogy ezt támogassuk, elektronikusan szavazzunk erről. Par Szavazás következik erről. Az átcsoportosítás, hármas szakasz. A jelentéstevő asszony azt mondja, hogy nincs gond ezzel, meg kell szavazni tehát. Lezárom a szavazást, mindenki szavazott. Önt is hozzávesszük akkor, ha nincs ő támogatta? Akkor 23-an támogatták, és három tartózkodás volt. Ami a többi szakaszt illeti Holmeyer asszony. Holmeyer asszony eltűnt. Azt kérem, hogy a következő ülésen szavazzunk, tehát halasszuk el ezeket a szavazásokat. Itt a költségvetési rendelet 27. cikkének alkalmazásáról van szó, tehát mit is kérnek itt? Akkor én jegyzőkönyvbe veszem ezt a kérelmet. <laughs> Egyetértenek tehát azzal, hogy halasszuk el a szavazást? egyetértek, mondja Holmeyer asszony, nem kell még 6 hét határidő, talán rövidebb idő alatt is lehet ezt rendezni a következő ülésünkön. Az ombudsmannal fogok tárgyalni, itt személyzeti transferről van szó, ami 25 ezer euróba kerül, és nem világos számomra, hogy miért, hova és hogyan tehát az ombudsman be tud majd erről számolni. Jó lenne tehát Reli asszonyal még egy jelentés, egy tegyest folytatni, és ezért kérem, hogy halasszuk ezt el. Très bien. Elnök, remek. Alors, euh, sur la politique euh, immobilière. Az ingatlan politikát illetően Holmeyer asszony, akkor ezt elhalasztottuk, ha nincs különleges kérelem ezzel kapcsolatban, és akkor ezzel be is befejeztük a napirendet. A következő ülésünk február 26-án lesz. Van-e még egyéb kérdés? Nincs egyéb kérdés, akkor tisztelt kollégák, az ülést berekeztem.